Välkomna. He knows, Thomas knows. Välkomna. Eh, välkomna. Vi har en diger dagordning. Kedves kollégák, nagyon sűrű a napi rendünk. Mind a mai napra, mind a holnapi napra vonatkozik ez. Mielőtt azonban rátérünk a napirend elfogadására, csak annyit mondanék, hogy ami Moren asszony a gazdasági fellendülés tervéről szóló jelentésről szól, ezt erről ma kell szavaznunk. Elvileg holnap akartunk szavazni, de ma lesz a vita is, és a szavazás is. És ennek az az oka, hogy a gazdasági bizottságnak készítettük ezt a véleményt, és nekik, nekik szükségük van erre, holnap kell elfogadniuk a saját jelentésüket, úgyhogy még ma időben meg kell, hogy kapják. Tessék, Panatopoulos asszony. A kártyámat nem tudom használni, úgyhogy én csak szavazókártya nélkül tudok szavazni. Jag har inte sagt någonting om kort överhuvudtaget. Még eddig semmit nem mondtam a szavazókártyák használatáról, hiszen a napi rend változásáról nem tudtunk eddig, úgyhogy gondolom másnak sincs itt a szavazókártyája, nem szavazókártyával fogunk szavazni most, úgyhogy nyilván a kollégák nem tudták, hogy itt kell, hogy legyen a szavazókártyájuk, úgyhogy most a kártya nélkül fogunk szavazni. A következő pont a 20-as napi rendi pontra vonatkozik, illetve következő megjegyzés a bevándorlók gyermekei, ez a 20-as napi rendi pont. A koordinátorok ülésén akartunk erről beszélni. Ezt az ülést azonban most elhalasztottuk, mivel a munkaidő irányelvről szóló viták folynak, ma kell, hogy vitát folytassunk erről a témáról, a bevándorlók gyermekei témáról, és holnap kell majd szavaznunk róla, anélkül, hogy a koordinátorok ülésén megtárgyaltuk volna. de holnap lesz a koordinátori ülés. Jó, akkor ezekről a változásokról akartam tájékoztatni mindenkit, ezzel el tudjuk-e fogadni a napi rendet, úgy látom nincs ellenvetés. Úgyhogy akkor elfogadottnak tekintjük a napi rendet. A jegyzőkönyveket is megkaptunk, elfogadottnak tekinthetjük-e ezt? Igen. Ezt elfogadottnak tekintjük, és ami az elnök közleményeit illeti, van néhány bejelenteni való. Az ülésünket közvetítik, ezt remélem észrevették, és volt egy kis delegáció, egy kis küldöttség, New Yorkba látogattak múlt hét végén, jeleve asszony a néppárt részéről, és én magam is részt vettem ezen az ülésen, New Yorkban jártunk köztisztviselőkkel találkoztunk, az ENSZ székházában, és találkoztunk a bizottsággal is, és a jövőbeni együttműködésről tárgyaltunk a mi Európai Parlamenti Szakbizottságunk közötti és az ENSZ közötti együttműködésről tárgyaltunk. Úgyhogy hamarosan készítünk egy feljegyzést erről a, tál, tá, erről a mm, küldöttségi látogatásról, amelyben majd szerepelni fog, hogy mi történt, mi volt a programunk, kivel találkoztunk. Emellett el szeretném mondani azt is, hogy részt vettem egy másik ülésen is, Luhakovicsében, 20, január 22-én, 23-án Csehországban. Erről készült feljegyzés, erről az ülésről. Ezt meg is kapták. Végezetül Melide Szame asszony szeretném eh, üdvözölni. Új kollégánk ő, itt a szakbizottságban. Sok szeretettel köszöntöm Önt, és remélem, hogy jól érzi majd magát itt. Kérem, fogadják őt szeretettel. Köszönöm szépen! Most már mindenkihez eljutott a fordítás is. Nos, ezek voltak az elnök közleményei, úgyhogy rá is térhetünk az első napi rendi érdemi napi rendi pontra, a négyes pontra, az Európai Gazdasági Felendülés terve, Morán asszony, öné a szó. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is engedjék meg, még mielőtt szavazásra kerülne sor, hogy figyelembe vettük minden egyes olyan megjegyzést, amelyet a azon eszmecserek, amelyet a szakbizottságban rendeztünk. Mi magunk is, minnyáján megállapodásra jutottunk abban, hogy az intézkedések minél hosszabb távon ö, megtartsák a munkahelyeket a munkavállalók számára. Nagyon nehéz ugyanis a munkavállalókat visszailleszteni a munkaerőpiacra, amikor már elvesztették a munkájukat. Ez volt az első gondolatom. Második gondolatként hadd mondjam el, mint ahogyan önök is elmondták, az eszmecsere során a gazdasági fellendülési tervnek az is a célja, hogy az egyes munkavállalók különböző képzési szintjét és képesítéseit fejlesszék. Igyekeztünk minden egyes megállapodást, megjegyzést beilleszteni a írásos munkánkba, és Ferrera asszonynal együtt, valamint a többi érintett szakbizottságok képviselővel együtt a különböző érdekelt felek részvételében egy szabályozói bizottsági ülést tartottunk, ahol eszmét cseréltünk. Ez a munka értekezlet nagyon sikeres volt, mert képesek voltunk közösen kompromisszumokat kidolgozni, remélem, reméljük, hogy minden egyes politikai párt megelégedésére tesszük ezt. Ezen szabályozói értekezlet jó gondolatokat vetett föl, ezeket beillesztettük a, a munkaanyagunkba, és azt gondolom, hogy a vélemény, a ma megfogalmazott vélemény, remélem, és kívánom, és hogy az önök megelégedésére szóljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Oh. Köszönöm szépen Morán asszonynak. Többen is hozzá szeretnének szólni. Penéra képviselő, és aztán Kósáni Kovács maga? Sr. Presidente, relativamente ao relatório, quero a relator. Köszönöm szépen. Ami a jelentést illeti, először is hadd gratuláljak az előadónak a munkájához. Ugyanakkor ki kell hangsúlyoznom azt is, hogy mi mit is gondolunk a válságról és magáról a fellendülési tervről. Tudnunk kell, hogy nem létezik európai pénzügyi rendszer, Egyelőre 27 egységről beszélünk, európai vállalatok nem léteznek, európai asodott ö, ö, rendszerek vannak, vállalatok vannak, de európai rendszer nincs. Úgyhogy maga a politika ö, is olyan, hogy ahhoz, hogy a válságot megragadhassuk, másként kellene megközelítenünk a dolgokat. Az elkövetkező években arra volna szükség, hogy valahol a, megátoljuk azt, hogy például maga a, mm, a banki rendszer ne váljon olyan, olyan, olyan költségesé, mint amilyen most. Igazából Görögországban tíz pontos eltérés tapasztalható más országokhoz, úgyhogy három forgatókönyvben kell gondolkodnunk. Először is a legkevésbé fejlett országoknak csökkenteniük kell a közkiadásokat, vagy növelniük kell a, a, az állami támogatásokat. Az IMF segítségére is szükségünk van. A harmadik megoldás pedig, vagy forgatókönyv, az lehet, hogy éveken keresztül tudjuk, hogy a, az árfolyamok olyanok voltak, amilyenek, a kamatlábak alacsonyak voltak, nagyon alacsonyak voltak, de aztán idővel, ahogy az európai gazdaságok visszafogottabbá kell, hogy váljanak, egyre inkább valahol ez a helyzet megfordul. Milyen megoldást lehet elképzelni. Talán egy európai jellegű adósság halmaz ö, létrehozását. Valami nem csak pénzügyi problémáról beszélünk, hanem foglalkoztatási, munkahelyi problémáról is. Mert hogyha az állami ö, adósság egyetlen kibocsátajáról beszélünk, akkor nem tudom, hogy a beruházásokkal kapcsolatban ezt hogy lehet elképzelni olyan módosítóra ö, gondolok, amelyet egy kompromisszumos módosítóban olvashatunk. Egyfajta nagy európai kölcsön létrehozásáról van szó. Ez egy alapvető fontosságú válságkezelő megoldás lehet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kosáné Kovács Magda kért szót, és aztán Leide úr. Köszönöm szeretnék őszintén köszönetet mondani az előterjesztőnek azért hogy rendkvül korrekt és hatékony egyeztetést szervezett. azt gondolom hogy ha baj van akkor a tagországoknak még a státusukban lévő különbségek ellenére is közös stratégiára éptett taktikai lépéseket kell kidolgozni és akkor hogyha a szolidaritásra van szükség ez a mostani munkafolyamat is bizonytotta hogy meg lehet találni azt a szolidáris alapot amelyikben a különböző álláspontok közelthetők. a különbségek persze megmaradnak és mindaddig amg az eurózónába belépni több tagországnak csak középtávon van esélye ezek a különbségek élni fognak és én éppen azt tartom nagyon rokonszenvesnek a bizottság és az előterjesztő álláspontjában hogy ezeket a különbségeket esetleges esélybeli eltéréseket nem növelni hanem közelteni akarja a szocialisták meg fogják szavazni a kompromisszumos indtványok túlnyomó többségét egy esetben egy másik alternatvát fogunk támogatni és egy indtvánnyal kapcsolatban van erős kételyünk azzal tudniillik hogy lehet e három nap alatt európában uniós szabályok szerint gazdálkodó szervezeteket létrehozni mi attól tartunk hogy ebben további együttes gondolkodásra lenne szükség. köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Leide képviselő, öné a szó, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Magam is szeretnék köszönetet mondani, és gratulálni Elizabeth Morennek, mert nagyon jól sikerült közösen együtt dolgoznunk ezen a szövegen. Mégis eh, hagy szóljak néhány szót mindarról, amit kollégám Szilva Berejda mondott az imént. Valóban igaz, hogyha az eurozónán belül nem lépünk föl, akkor a legnagyobb nehézségekkel küzdő országok egyre magasabb kamatlábakkal kell majd, hogy eladósodjanak. Ezért pontosan azoknak lesz nagyobb a nehézsége, akik már eleve nehézségekkel küzdenek. Ezért az eurozóna szintjén, amelyben minden egyes ország jobb vagy rosszabb pontot vagy jegyet érhet el, hát mindegyik országnak megvan a lehetősége, de az előttem szólóval együtt egyetértek abban, hogy az eurozóna, mint olyan, alapvető fontossággal bír ebben a témában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Más nem jelentkezett szóra? Illetve mégis. Illetve visszadom a szót Mare asszonynak. Tessék, kérem zárja le a vitát. Merci, monsieur. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, engedje meg, hogy mindennak fényében, amit most hallottam, hogy őszintén köszönetet mondjak a politikai pártok képviselőinek, akik minnyáján kartkarba öltve dolgoztak együtt, és konstruktívan álltak elő komoly javaslatokkal e területen, e véleménnyel kapcsolatban. Engedjék meg, hogy utaljak arra, amit Szilva Beneda kollégánk és lőidő kollégánk mondott el. Ez egy nagy e, eurózóna országai által felvendő kölcsönről, vagy európai kölcsönről, hogy az egyenlőség megmaradjon. Mi a javaslatunkban igyekszünk csak addig elmenni, amíg a szakbizottság szeretné, hogy elmenjünk. A lehetőleg messzebb kívánunk előrelépni, de úgy, hogy tiszteletben tartjuk a felelősségenket e szakbizottságon belül. Minden esetre engedjék meg, hogy elmondjam, hogy nagyon érzékenyen érintett, hogy milyen megfelelő együttműködésben tudtunk, az együttműködés szellemében együttműködni, és remélem, hogy ezt tükrözni fogja majd a szavazás is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor térjünk rá a szavazásra rögtön. Steven és Filip. Nektek is mondom, hogy kezdjük a szavazást egyes kompromisszum, A kompromisszum mellette, A kompromisszum ellene, Úgy, úgy látszik, hogy nem tudtak megegyezni a kollégák, nem tudták, nem tudtuk, hogy ma fogunk szavazni, úgyhogy ezért szavazókártya nélkül szavazunk. A kompromisszum mellette, még egyszer kérdezem. Ellene? Tartózkodás? Nagyon szoros az eredmény, úgyhogy ki kell, meg kell számolnunk. Még egyszer kérem a mellette szavazókat. ellene. Tartózkodás. Az eredmény a következő. Tiz- 15-en mellette, 21-en ellene elutasítottuk. Toja, Toja asszony egyes módosítás mellette. Ellene tartózkodás elfogadott. B kompromisszumos javaslat, két részben szavazunk. B, B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ezzel most szavaznunk kell a kettes módosítójavaslat első részéről. A második részéről nem, de az első részéről mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Következik a C kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ezzel a hármas oka fogyott. Négyes mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcast visszavonták, kilences, három részben szavazunk. Első rész calls for a Employment Initiative szóig mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész. Úgy kezdődik, hogy on the one hand, és addig tart, hogy three days, mellette, ellene, tartózkodás, szerintem elutasítottuk, de még egyszer megszámoljuk, még egyszer szavazunk a második részről mellette. ellene. Tartózkodás. Nos, tehát elfogadtuk, 19-en mellette, 17-en ellene. A harmadik rész következik, az endelkezik bizniszi tartok mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. F mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as okafogyott G mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Zárószavazás következik az állásfoglalással kapcsolatban, és ezt meg kell számolnunk mellette. Nejelsza. Ellene. Nélegre. Tartózkodás. Az eredmény a következő. 35-en mellette, senki nem volt ellene, egy tartózkodást sem számoltunk, úgyhogy gratulálunk Morán Oké. Okay. Következő napi rendi pont. Ez a saját jelentésem. A tagállamok foglalkoztatás politikáira vonatkozó iránymutatások, ez a címe a következő pontnak és a jelentésnek. Ez a téma két pontot ölel fel. Egyrészt magáról az irányelvről van szó, másrészt pedig egy szóbeli kérdésről és egy állásfoglalásra vonatkozó javaslatról. Röviden szeretném bevezetni ezt a témát, ami az irányelvet illeti. Most ebben arról van szó, hogy elfogadjuk ezt. Mindannyian tudják, hogy van egy három éves folyamat, amely a foglalkoztatási, illetve a gazdasági iránymutatásokat illeti. Ezek az integrált iránymutatások, ezeket három évente határozzák meg. És előfordulhat, hogy szükségessé válik ezeket az iránymutatásokat esetleg megváltoztatni, mert más helyzet alakul ki. Ez vonatkozhat a gazdasági helyzetre, vonatkozhat a foglalkoztatási helyzetre is. Ahogy eddig alakult a helyzet, és mivel az Európai Bizottság részéről nem jött semmilyen javaslat, most arról van szó, az merül föl, hogy decemberben, ugye nyilván emlékeznek, hogy benyújtottak egy javaslatot a foglalkoztatás politikai helyzetről és a foglalkoztatási iránymutatások módosításáról. Decemberben azonban és januárban nem szavazták meg ezt a javaslatot, és vagy nem nyújtották be, vagy nem tűzték napirendre, és most csak februárban tűzték napirendre ezt a témát. És azt várják tőlünk, hogy a módosított, módosított iránymutatásokhoz eh, nekünk le kell adnunk a véleményünket. Ez eh, hónapokba telhet, és ennek során arra kerülhet sor, hogy új intézkedéseket fogadjunk el, amelyek az, ahhoz lennének szükségesek, hogy az új foglalkoztatási politikával szembenézzünk. Az irányelvvel kapcsolatban, az irányelven belül is van mozgástér. Van még meglévő mozgástér, bizonyos prioritásokat meg lehet, kicsit előbbre lehet tenni, például a képzési eh, prioritást, tehát a meglévő irányelvi kereten belül lehet játszani egy kicsit a prioritásokkal. Van egy ilyen mozgásterünk. Én ezért a véleményemben arról szólok, hogy az irányelvvel kapcsolatban mondhatjuk azt, hogy ezt elfogadjuk, ezt megfelelőnek tartjuk, megszavazzuk, és általában azt szoktuk mondani ugye, hogy az elkövetkezendő években azt várjuk, hogy az Európai Bizottság javaslatát időben kapjuk meg, hogy legyen elő, elég időnk ezt végig gondolni és kidolgozni a véleményünket. Azonban szeretnénk az, áll, az álláspontunkat közzé is tenni, és most teljesen más helyzet alakult ki és azért, kérde, azért gondoltam végig azt, hogy esetleg egy szóbeli kérdést is megfogalmazhatunk, akár egy állásfoglalási javaslattal. Tehát egyrészt mondjunk igent az iránymutatásokra, másrészt pedig utaljunk bizonyos aspektusokra, amelyek most az utolsó pillanatban merültek fel. Nyilván tudják a gazdasági válságot, amely a konjunktúra tervez vezetett, és amely aztán a foglalkoztatás politikai helyzetre is kiadott, kihatott. És ezt egy szóbeli kérdéssel és egy állásfoglalási javaslattal össze lehetne kombinálni, hogy két sínen reagáljunk. Egyrészt elfogadjuk, másrészt kifejezésre jutatjuk, hogy azért a helyzet megváltozott. Az állásfoglalási javaslatban arra koncentrálnánk, amit korábban is folyamatosan hangsúlyoztunk ebben a szakbizottságban, tehát a jelenlegi helyzet tükrében mit tehetünk annak érdekében, hogy a gazdasági válság hatásait tompítsuk és elérjük azt, hogy a munkanélküliség ne legyen annyira magas, mint amilyen magas lehetne a jelenlegi gazdasági válság miatt. Főleg arról van itt szó, hogy intelligensen kell beruházni a környezetvédelmi technológiákba, például, illetve már korábban is többször hangsúlyoztuk, hogy az Európai Unió lehetőségei arra, hogy a jövőben is versenyképes legyen, attól függ, hogy milyen módon alakítjuk a képzési politikánkat. És a gazdasági válságban tényleg esélyt is láthatunk arra, hogy Európa kompetenciáit erősítsük és versenyhelyzetét erősítsük. Természetesen a versenyképességünket erősíthetjük azáltal is, hogy a képzésbe és a kompetenciákba erősebben beruházunk, tehát a munkanélküliek és a jelenlegi munkavállalók továbbképzésébe többet ruházzunk be. Figyelembe vettem, hogy számos módosítójavaslatot benyújtottak, Bulman kollega benyújtott számos módosítójavaslatot, amelyek szerintem rendben vannak, ezeket el tudom fogadni. Lambert asszony, szeretné a teherfuvarozókat ebből kivenni. Hát én nekem az a véleményem, hogy oké, okay, ezt meg lehet tenni, de nem szeretném azt, hogyha egyes iparágakat kiválasztanánk, kizárnánk ebből. Természetesen a közúti árufuvarozói ágazatnak vannak problémái, de más ágazatnak is vannak problémái, úgyhogy nem kell egyes ágazatokat kiemelni. Így reagáltam. Aztán kaptunk még két módosító javaslatot, amelyek közül az egyik, amelyek, az egyike, amelyek közül az egyiket már felvetettem, a nők helyzete az atipikus foglalkoztatási viszonyokban. És ez a jelenlegi foglalkoztatás politikai helyzetben rendkívül ö, fontos probléma. Busser Matthews úr módosításáról van szó. A másik módosító javaslatával kapcsolatban már egyeztettem vele, ö, és az a véleményem, hogy szerintem az én javaslatomat lenne jó követni. Jó, hát Nagy-Britanniában olyan a helyzet, amely akár a többi tagállam számára is minta lehet, de a jelenlegi helyzetben fennáll az a kockázat, hogy hogy konkurencia merül fel, versenyhelyzet, és ez oda vezethet, hogy a béreket egyre lejjebb nyomják. A foglalkoztatás politikai, a foglalkoztatási krízis oda vezethet, hogy a béreket egyre lejjebb nyomják, illetve a munkahelyeken, a, illetve a munkavállalói feltételek, viszonyok egyre romlanak. Én erre tértem ki a saját javaslatomban. Busor Matthews úr úgy fogalmazza ezt meg, hogy ő úgy látja, hogy ez a jelenlegi gazdasági válság miatt elkerülhetetlen ez a helyzet. Szerintem ez nem így van. Mi az európai modellt szeretnénk képviselni, mind rövid, mind hosszú távon. Nem azt mondjuk, hogy ne kerüljön sor hogy, hogy, hogy nincsen semmilyen előnyünk, versenyelőnyünk, hogyha alacsony bérű, béreket kifizető országokkal hasonlítjuk össze magunkat, de nem lehet a versenyt úgy fölvenni velük, hogy a saját béreinket ö, nyomjuk lefele. Szerintem a jelenlegi bérszínvonal mellett is, megfelelő munkafeltételek mellett is ö, fönnmaradhat a versenyelőnyünk. Busa Matthews úr módosító javaslata nem annyira tír el tulajdonképpen az én eredeti megfogalmazásomtól. Az szerepel benne, hogy a kollektív szerződéshez tartjuk magunkat. Hát én ezt csak üdvözölni tudom, az érvényes kollektív szerződések mellett ki kell tartanunk, ez az én módosító javaslatomban is szerepel. Emellett azt is felvetettem, hogy nem akarunk a bérekkel, alacsony bérekkel konkurálni. Úgyhogy én inkább a saját módosító javaslatomat, vagy a saját megfogalmazásomat részesíteném előnybe. Igen, kitartunk a kollektív szerződések mellett, de másik oldalon mindenképpen el kell kerülnünk azt, hogy az alacsony bérekkel konkuráljunk. Ez az egyetlen, amelyben nem igazán értettünk együtt Bushman Matthews úrral. Egyébként úgy gondolom, hogy gyakorlatilag egy véleményen vagyunk. Bushman Matthews úr, és aztán Manur. Igen, köszönöm elnök úr, és köszönöm, hogy egyetértett a véleményemmel. Csak pontosítani szeretném, hogy mit is akartam mondani a második témában. Jó, mondhatom? Tehát szeretném pontosítani, hogy mit akartam mondani, lehet, hogy nem voltam eléggé pontos vagy világos. Nem az általános krízisről szeretnénk beszélni, és nem szeretnénk lenyomni a béreket, hogy valaki ezt kihasználja. A valóság az, hogy bizonyos cégeknél, különösen legalábbis az Egyesült Királyságban, ahol vannak kollektív szerződések, ott legalább lehetőséget kap a munkaerő, és választhat, amikor azt mondják neki, hogy problémánk van, vagy elbocsátunk néhány munkavállalót, vagy pedig, ha így döntenek önkéntesen, akkor egy bizonyos százalékos x százalékos fizetéscsökkentés volna, vagy pedig egy néhány hónapos leállás, vagy kiállás a munkából, de semmilyen körülmények között nem volt olyan alkalom, hogy az alacsonyabb fizetést választották volna az elbocsátások helyett, bár ez sokkal fájdalmasabb. nem mondhatjuk azt, hogy biztonsítanunk kell, hogy ez semmiképpen nem fordul elő, hiszen ez úgy tűnik, hogy egy kicsit eltávolodtunk a világtól, a mi kis elefántcsontornyunkban, és nem vagyunk tisztában azzal, hogy mi történik a világban. Úgyhogy egy további kompromisszumra szeretnék felszólítani mindenkit a hetes módosító indítványjal kapcsolatosan, a 14. bekezdés kapcsán, During a time of economic crisis, there may be some downward pressure on wages in some companies as an alternative to selective redundancies. Ez volna a módosító javaslatom. Úgy gondolom el kell ismernünk, hogy ez a valóság, és ne tegyünk úgy, mintha más volna a valóság, mintha elszakadtunk volna attól. Még egyszer megpróbálom ezt a megfogalmazást, még egyszer neki Steven Hughes, amikor itt volt, azt mondta, hogy ő szerinte ez már elfogadható volna, tehát ő mellette volna, hogyha így fogalmaznék. De bizonyára értik, hogy mit akarok mondani. Igen, majd reagálok erre, de Mann úr is szeretne hozzászólni a vitához. Talán sikerült kompromisszumra jutni valaki olyannal, aki nincs is itt a teremben. Talán vannak hasonló ötletek, de nagyon fontos témáról van itt szó. Hogyha az lenne a megoldás, hogy egyre alacsonyabb béreket érünk el, ez nem lehet, ez nem, ez, elenged, ez nem megengedhető. Bushon Matthews kollégának igaza van. Tényleg a kollektív szerződések mellett ki kell tartani. Vannak olyan területek, ahol megpróbálnak rövid távon alacsonyabb béreket bevezetni, de csak rövid távon tényleg, azért mert nincsen más kibúvójuk, illetve vannak más lehetőségek is, mint például Németországban felmerül az, hogy garantálják azt, hogy a munkahelyek nem szűnnek meg. Ez például egy feltétel lehet. Vannak olyan iparágak, amelyekben ez működik, és vannak olyanok, amelyekben esetleg nem működik. Tehát különböző megközelítési módok vannak. Ezt fontosnak tartom. Második terület, hogyha el tudjuk érni azt, hogy az állami intézkedések, amelyek mindig adófizetői pénzeket foglalnak magukba, hogy ezeket feltételekhez kössék, akkor az is helyes és fontos dolog nem mondhatjuk azt, hogy mindent aláássunk a versenyben is, és egyre alacsonyabb bérek fele haladunk. Ez elfogadhatatlan. Talán sikerül itt kompromisszumra jutni. Azt is jónak tart, fontosnak tartom, hogy Jane Lambert gondolja végig, hogy az autóágazatot ben kellene, tar- be kellene tartani a jelentésben. Miért ruházunk ebbe annyira sokat be? Egyes e, országokban ez kulcsfontosságú terület. Nagyon sok beszállító függ az autóipartól, kis és és középvállalkozások, és ezért jó lenne, és én hajlok amellé, amellé, amit Ján mondott, jó lenne nem egyes területeket kivenni ebből, hanem a tagállamok hatásköre legyen az, hogy határozzák meg, hogy melyek a súlyponti területek. És egy harmadik dolog, ami nagyon fontos, éppen azon dolgozunk, hogy a képzési programok minősége megmaradjon. Ezt, ezt azzal tudjuk elérni, hogy a az állami intézkedéseket kombináljuk a rövidtávú munkanélküli segélyekkel, tehát amelyeket arra fordítunk, hogy a munkavállalók tovább képezik magukat addig, amíg nem végeznek munkát, nem tudnak végi, vég, munkát végezni, hogy ezt az időt is kihasználjuk, és ne, ne az legyen az egész gazdasági válságnak a vége, hogy egy csomóan nem tudtak dolgozni, és aztán a végén nem is képezték tovább magukat, és továbbra is képzetlen munkavállalókkal tömegeivel állunk szemben. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez most egy rövid távú helyzet, és használjátok ezt ki arra, hogy képezzétek tovább a munkavállalókat, hogy ha a gazdasági válságnak vége, akkor sokkal jobban képzett munkavállalókkal, sokkal nagyobb előnyökkel indulhattok újra a versenyben. Ez nagyon fontos a szociálpolitikai agendának is része. Szerintem, hogyha, tehát hogyha erre a kompromisszumra jutunk, akkor én egyetértek Jánnal. Köszönöm szépen, Lambert asszony. Uh, Reagálni szerettem volna Thomas Manners uh, felszólalására. Vitázhatunk arról, hogy az autóipar uh, mennyire fontos és mihez képest, de ez a határozat a foglalkoztatási iránymutatásokhoz kapcsolódik. Amikor erről beszélünk, akkor lehet, hogy nem jó helyen vannak ezek a megalapítások, inkább a gazdasági felendülésre vonatkozó tervhez tartozik az ön által megállapított kitétel, nem pedig a foglalkoztatási iránymutatásokhoz. Köszönöm szépen, megpróbálok ezekre reagálni majd. Morá asszony. monsieur président. Köszönöm, elnök úr. Azt szeretném mondani, hogy teljes mértékben egyetértek az ön által elmondottakkal, amit a bevezetőjében mondott tehát hogy szeretnénk. Most már tényleg megfelelő idővel rendelkezni arra, hogy az iránymutatásokat, foglalkoztatási iránymutatásokat mérehatóban tudjuk tanulmányozni. Tavaly is egy kolléganőmmel már foglalkoztunk ezzel a témával, és sokkal nagyobb jelentősége van ennek a témának, mint amennyire engedik, hogy mi ezzel foglalkozzunk. Nekem nagyon fontosnak tűnik az is, hogy ma, most már rendelkezünk egy egész sor jelentéssel és véleménnyel, amelyek mind-mind egy irányba hatnak. Az iránymutatások, a gazdasági fellendítési terv, a, a különböző um, munkakölcsönzési tervek között valóban koherensnek, következetesnek kell lennünk itt e szakbizottságon belül is. Mi a célunk? Az, hogy az emberi kompetenciák minősége a képzésen keresztül ö, ö, növekedjen. Thomas Mann is elmondta, egyetértek ö, azzal, úgyhogy elnök úr, tetszik nekem, ahogyan ön megfogalmazta az elmondottakat. Köszönöm szépen. Tomaszewska asszony, elnézést, hogy nem vettem észre, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nehéz ez a helyzet, Lengyelországban legalábbis. Az egyik városunkban a munkavállalók hozzájárultak a bércsökkentéshez, és még ezt a csökkentett fizetést sem tudták teljesen kifizetni, és az utára vonultak a munkavállalók tiltakozásképpen. Néhány évvel ezelőtt, amikor Varsóban voltak hasonló problémák, 60%-kal csökkentek a munkabérek akkor. Ekkor ezt a gyárat Lukini úr vette át, és nem lehetett visszatérni az előző bérszínvonalra. Nagyon fontos hangsúlyozni tehát, hogy a bércsökkentés feltétlenül csak átmeneti legyen, a válság idejére szóljon, és ezután nem csak, hogy vissza kell azokat vinni az eredeti szintre, hanem a cég fejlesztésébe fektetett összegeket is vissza kell fizetni, hiszen a válság elmúltával nagyon lényeges, hogy a munkaadók profitot termeljenek, és ne csak a munkavállalók ügyeivel kelljen, hogy foglalkozzanak. És ezt a kollektív szerződésnek megfelelően kell megtenni, Ezt egészen világosan ki kell fejteni, tehát, hogy ezek a megoldások kizárólag a válsághoz kapcsolódnak. Köszönöm szépen. Köszönöm, Nora Hajszkovács úr. Köszönöm, elnök úr. Nagyon úgy tűnik, hogy fontos ezekben az időszakokban nagy gazdasági nehézségek közepette, amelyek sújtják a munkavállalókat is, hogy konszenzusra alapuljanak megoldásaink és ebben az esetben, ebben a jelentés esetében két elemet vetettek fel, amelyek lényegesek lehetnek, és amelyek konszenzust egy kicsit sértik. Az egyik az autógyárak kérdése, illetve az autóipar kérdése, nem tudom, mennyire alkalmas az, hogy ezeket a nehézségeket kiemeljük egy bizonyos ágazat esetében. Minden ágazat nehézségekkel küzd, és nem gondolom, hogy egy általános érvényű jelentés ezt így kiemelhetné. Másodszor, ami a 14. bekezdést illeti, itt van egy valós probléma. Nyilvánvaló, hogy ebben az időszakban ilyen gazdasági nehézségek közepette megpróbál mindenki ö, olyan intézkedéseket tenni, hogy élénkítse a gazdasági ö, ö, tevékenységet. Ezen nincs mit vitázni. A bércsökkenéssel kapcsolatos agályokat valóban hangsúlyozni kell, ezt el kell kerülni, de ez nyilvánvaló, hogy mindenki elkívánja ezt kerülni. A valóságban természetesen megpróbálunk valamilyen konszenzust kikovácsolni ezzel kapcsolatosan. Ez az értelme az én felszólásomnak, ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Vissza fogunk térni erre a két kérdésre, melyet az imént felvetett, ami az autóipart illeti illetve azt, hogy ki kell -e emelni ezt az ipart. Én magam is egy olyan ország állampolgára vagyok, amelyben nagyon ne- nagy szerepet játszik az autóipar a nemzetgazdaságban, de egyetértek Lambert asszonyjal, hogy egy ilyen jellegű véleményben még ha nagyon fontos is az autóipar, nem szabad kiemelnünk egy ágazatot, általános érvényű ez a jelentés, éppen ezért nem szerencsés, hogyha egyetlen ágazatot kiemelünk benne, ezzel egyetértek, ne hivatkozzunk közvetlenül az autóiparra. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy a bérbefagyasztás, bércsökkentés kérdésében mi történjen a munkahely megtartás érdekében. Tudatában vagyok, hogy ez már most is megtörténik, nem mindenhol, de előfordul. De ez olyasmi, amit nekünk kell szabályoznunk, vagy pol- politikai szempontból büntetnünk? Én nem gondolom ezt. Úgy vélem, hogy maradjunk a saját területünkön, maradjunk annál az irányvonalnál, amelyet az Európai Parlament, az Európai Unió maga elé tűzött. Nem szabad nekünk elősegítenünk egy ilyenfajta negatív versenyt, Természetesen az Egyesült Királyságban is van ezzel kapcsolatosan vita. A módosító indítvány oka egészen világos, hiszen hangsúlyozzuk annak a fontosságát, hogy elkerüljük a bércsökkenést a válság hatására. Azt biztosítandó, hogy ez ne forduljon elő az adott tagállamok nemzeti hagyományainak megfelelően minden tagállamnak ki kell dolgoznia egy olyan szakpolitikát, amelyel ez a jelenség elkerülhető. Angolul. Have a wide coverage. Thirdly, the hierarchy of collective agreement is respected. Uh, fourth, wages and working conditions is laid out in collective agreements and or labour law are respected and implemented in practice. Detta är vad vi har sagt alltid. Tehát ez amit mindig is mondtunk, korábban is ezt mondtuk, és úgy vélem, hogy nem volna könnyű eltérni ettől az iránymutat, irányvonaltól most politikai testületként, meg kell maradnunk az álláspontunknál. Talán találunk egy kompromisszumot Bisumát úrral. Nekem úgy tűnik, hogy ezek a dolgok már most történnek. Természetesen nem tudjuk ezt szentesíteni, nekünk azt kell mondanunk, hogy ellenezzük a bérekre nehezedő nyomást. Én azt mondanám, hogy maradjunk ennél a változatnál egyelőre. Busher Matthews úr is elmondta, hogy elkerülhetetlen ez a jelenség, de én azt gondolom, hogy nem feltétlenül elkerülhetetlen. Ez a politika függvénye is. Valamiféle kompromisszumot ki kell dolgoznunk. Ebben azonban én azt gondolom, hogy a parlament által eddig is kifejtett álláspontnál kellene maradnunk. Ezt a vitát most lezárhatjuk, és holnap szavazunk erről a témáról. E, Egy dologról megfeledkeztem, majdnem. Dr. Carlos Moreiro González úr is a körünkben van, Rodriguez Conteras úrral együtt közösen készítettek egy jelentést, mégpedig a foglalkoztatási iránymutatások kapcsán korábban is egyeztettünk már erről a témáról, és bírálat érte a parlamentet a tekintetben, hogy hogyan vett részt az iránymutatások kidolgozásában. A két kollégának megadnám a szót, hogy mondják el véleményüket az eljárással, az eljárás működésével kapcsolatosan. Nagyon fontos, hogy ezt most tegyük meg, mert az integrált iránymutatások már rendelkezésre állnak a jelenlegi folyamatban, de aztán 2010 után egy új eljárás lép életbe. Nagyon fontos, hogy ezzel a két kérdéssel most foglalkozunk, González úr, tessék. Köszönöm. Elnézést, most van az első alkalom, hogy megjelenek az Európai Parlamentben. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, bizonyára önök is tudják, hogy a parlament köteles konzultálni a eight cikk értelmében az Európai Unióról szóló szerződésben a foglalkoztatási irányelvek kapcsán konzultációs jogról van itt szó a Lisszaboni stratégia összefüggésében és a gazdasági politika általános vonatkozásai tekintetében. Ezt komolyan veszélybe sodorta az Amsterdami szerződés kapcsán alkalmazott eljárás. Szeretném felvázolni, hogy mi a helyzet, és melyek azok a szakértői vélemények, amelyek megfogalmazzák, hogy milyen eszközei vannak politikai vagy jogi, technikai szempontból a parlamentnek, hogy előrelépjen és kilépjen ebből a helyzetből. Szeretném elmondani, hogy hogyan, milyen alternatívák állnak rendelkezésre. Rövid összefoglalásként, értékelésként az Amsterdami szerződés alkalmazása kapcsán az első három évben, a ciklus első három évében 2000-től 2002-ig az Európai Parlament véleményének kibocsátására a politikai irányelvek, a foglalkoztatás politikai irányelvek tekintetében. Ebben az időszakban az Európai Parlament másfél hónapot vett igénybe egy vélemény kidolgozására, aztán a későbbiekben két hónap állt rendelkezésére a parlamentnek, de aztán volt két a körülmény, úgymond. Először is 2003-tól ugyanabba a bizottsági javaslatba integráltak a foglalkoztatási politikával kapcsolatosan bizonyos elemeket, mint a gazdaságpolitika vonatkozásában, vagyis sokkal összetettebb munkát követelt ez meg jogi technikai szempontból a parlamenttől. Azután 2004-ben emellett, ez egyébként egy olyan év volt, amikor az európai parlamenti választások is sorra kerültek, két hetet kapott csak a parlament a vélemény, vélemény kibocsátására, aztán még rosszabb volt a helyzet, mert a következő ciklusban a 2006 2008-ig tartó időszakban, amikor az Európai Parlament nem tudta betartani a két hónapos határidőt a vélemény elkészítésében. Ez egy olyan helyzet, amely most is tart, de ez egy olyan adott, amire felhívnám a figyelmüket. 2006-tól kezdve az Európai Bizottság megváltoztatja megint a játékszabályokat, és nem a szoros értelemben kéri ki a véleményét a parlamentnek a 128. cikk értelmében, hanem egy közös javaslat keretében, amely tartalmazza azt a csomagot, amely egyébként a Lisszaboni stratégiához kapcsolódik. Közvetlenül károsítja ez a demokratikus érdekeket az Európai Parlament szempontjából, az önök munkája szempontjából, és ezt két aspektussal tudnám aláhúzni. Először is az Európai Parlament naptára nem tesz különbséget 2006 óta a stratégiai felülvizsgálat szempontjából, tehát nem tesz különbséget az olyan évek között, amikor stratégiai, vagy pedig csak sima, egyszerű felülvizsgálat történik joggászként azt tartom legsúlyosabbnak, hogy a bizottság, amikor bemutatja a javaslatát, ugyanarra a szintre helyezi ezt a megoldást jogilag, mint amikor az Európai Parlament a 128. cikkének második bekezdése szerint dolgozik, illetve amikor a másik két már említett területen konzultatív szerepet tölt be. Az Európai Parlament szempontjából egyre nő ugye a tagok száma, és nem sokára életbe lép a Lisszaboni szerződés, és itt gyakorlatilag összeomolhat ez az eljárás az Európai Parlament véleményének a kikérése. Egyszerűen fizikailag lehetetlen, hogy az Európai Parlament megfelelő időben kiadja a véleményét, figyelembe véve a bizottság jelenlegi munkarendjét. A munkajavaslat a következő. Szigorúan politikai szempontból, vagyis intézmény közi kapcsolatok szempontjából olyan fellépés, amit az Európai Bíróság előtt is meg lehet védeni, illetve arra az időszakra nézve, amely az Európai Parlament májusi feloszlatása, illetve a Lisszaboni szerződés életbelépések között telik el, a tanulmány azt mondja, hogy az Európai Parlament követelje a bizottságtól, hogy a 128-as cikk második bekezdése értelmében legalább 5 hónapos határidőt határozzanak meg a vélemények kiadására, amikor véleményt kell formálnia a foglalkoztatási politikák felülvizsgálata szempontjából, stratégiai felülvizsgálat esetében. A ciklus két évében vannak egyszerű felővizsgálatok is, akkor ilyenkor lehet három hónapos határidőt is meghatározni, hiszen a bizottság ilyenkor nem módosítja jelentősen a javaslatainak a tartalmát, és akkor három hónap is elégséges. Ennek a határidőnek, ennek a határidőnek a, az oka az is, hogy fordítási munkát is magában foglal ez a véleménykiadás, hiszen az Európai Parlament minden ország hivatalos nyelvein dolgozik, és hogyha a Lisszaboni szerződés életbe lép, a szubszidiaritás elve és az erre vonatkozó jegyzőkönyv sok esetben megköveteli, hogy a nemzeti parlamentek is véleményt nyilvánítsanak, különösen a stratégiai felülvizsgálat esetében a bizottsági javaslattal kapcsolatosan. Ez egyébként kötelező jelleggel megköveteli a határidők meghosszabbítását. A parlament álláspontja az általános gazdaságpolitikai irányvonalakkal kapcsolatosan, illetve a Lisszaboni stratégia kapcsán, ahol nem kötelező a véleménykiadás, a ciklus elején a stratégiai felülvizsgálat esetében úgy látjuk a tanulmányból, hogy a bizottságnak be kell mutatnia a javaslatát december első két hetében, és ilyen esetekben, hogy megfelelő időt kapjon az Európai Parlament véleménye megformálására, és az Európai Tanács előtti bemutatására, hiszen ebbe erre tanvasszal kerül sor. Hogyha elfogadják a Lisszaboni szerződést a 295. cikk értelmében az Európai Parlament meg kell, hogy hívja a bizottságot és a tanácsot, fel kell, hogy hívja egy intézményközi megállapodásra, hogy a lehető legalkalmasabb munkatervvel tudjuk megoldani ezt a problémát. Ez nem csak tartalmi probléma, hanem ugyanebben a 295-ös cikkben megfogalmazódik, hogy a parlamentnek meg kell követelnie, hogy ez az egyeztetés kötelező érvényű legyen. Az első, sem az első megoldás, sem a második megoldás nem került elfogadásra a tanácssal és tanács és a bizottság által, úgyhogy az utóbbi két-három évben csak az az egy megoldás maradt, hogy a a jelenlegi érvényes kettő, szerződés 232. cikke értelmében a bizottság a bírósághoz forduljon egy mulasztási keresettel, amelyben hivatkozik erre a tanulmányra is. Az Európai Parlament az Amsterdami szerződés életben lépése óta felajánlja a bizottságnak és a tanácsnak az együttműködését, követeli, hogy megoldja ezt a problémát, és eddig még csak szép szavakat hallottak és hallottunk. Ha a tanács és a bizottság nem hajlandó megfelelően együttműködni a parlamenttel, különösen a, köz, a jelenlegi 128. cikkben megfogalmazott kötelező konzultáció szempontjából úgy vélem, hogy ez súlyos megsértése a parlament jogainak a véleménye kifejtésére. Még nehezebb volna, és ez is egy másik lehetőség, amit a tanulmány felvet, hogy az Európai Unió szerződés 230. cikkére hivatkozzunk, ez az annulációs rendelkezés. Ez azt mondja, hogy a júniusi ülésben, ülésen a tanács anélkül fogadja el a foglalkoztatási iránymutatásokat, hogy nem konzultált a parlament, parlamenttel, vagy teljesen eltérő megoldást alkalmaz, akkor lehet alkalmazni ezt a cikket. Ennél többet nem is akarok elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen González úrnak. Nem olvastam el ezt a tanulmányt, de el fogom olvasni. És már most is úgy gondolom, hogy ez aláhúzza azt, amit eddig tapasztaltunk gyakorlatilag. Vagyis ez összefoglalja azt, hogy az Európai Parlamentet mennyibe vonták be a foglalkoztatás politikai iránymutatások meghatározásába, és ez is kifejezésre jutatja, hogy gyakorlatilag csak üres folyamatokról van szó. Nem igazán vettek bennünket folyamat, ö, ö, komolyan. Mi nagyon sok munkát fektettünk ebbe, problémákat megpróbáltuk ö, felvetni, nagyon sokat dolgoztunk ezeken a véleményeken, de nem igazán vettek bennünket komolyan mindig megígérték, hogy komolyan veszik, és hogy foglalkoznak az álláspontunkkal, és a véleményünkkel, és a felvetéseinkkel, de eddig erre még soha nem került sor. És ez az év még rosszabb volt, mint korábban vártuk az Európai Bizottságot, hogy reagáljanak a javaslatainkra, vagy hogy megkérjék, megkérjenek bennünket, hogy az véleményünket készítsük el, álláspontunkat készítsük el, de hát februárig erre sor sem került, úgyhogy, és közben meg a márciusi csúcstalálkozón akarnak dönteni, holott februárban kértek meg bennünket, hogy egyáltalán a véleményünket, álláspontunkat fogalmazzuk meg. Úgyhogy, hát mit tudunk még erre mondani? Nem igazán hallgattak meg bennünket, ez tény. Korábban reagáltunk erre, megpróbáltuk ezt a problémát felvetni, megpróbáltuk az érintett feleket emlékeztetni arra, hogy, ez, e, hogy a határidőket be kell tartani. És én ösztöm az ön, ön véleményét, amelyet megfogalmaz a tanulmányban is. Tehát e, egy bizonyos ponton már e, nem hagyhatjuk, hogy ezt a játékot üzzék velünk, és az Európai Bizottságnak is be kell látnia, hogy nem tartja be a határidőket. Fontos tanulmányról van itt tehát szó. Ez lehetővé tette számunkra, hogy értékeljük, mi minden történt az elmúlt években ezen folyamatokkal kapcsolatban. És nagyon fontos azt is végig gondolnunk, hogy a Lisszaboni szerződés előestéjén mi a helyzet. Ugyanis egy új szerződés vár ránk, új folyamatokkal, Biztosítanunk kell, hogy az Európai Parlament a valóságban, nem csak a szavak szintjén, hanem tényleg a valóságban az Európai Parlamentet komolyan fogják venni, és teljes joggal részt vehet ebben a folyamatban. És az egyezmény határidejeit és tartalmát tiszteletben tartják. A demokratikusan választott parlament csak így tudja a munkáját végezni. Biztos vagyok benne, hogy a jövőben a parlament teljes mértékben támaszkodni fog e- erre a tanulmányra. Mindannyian tudatában vagyunk ennek a problémának, gyakran hangsúlyoztuk ezt, e, és örülök, hogy az önök tanulmánya is erre jutott. Antoine Lanka e, volt korábban a jelentéstevő a témában, öné a szó. Köszönöm szépen. Nekem egy kérdésem lenne. A titkárság meg tudná mondani, hogy hol tudunk hozzáférni ehhez a tanulmányhoz. Elég gyors volt maga az előadás, és szeretném az ajánlásokat már kipihenten átolvasni újra. Egyetértek azzal a véleménnyel, hogy a parlamentnek mi a eh, a parlament milyen szerepet játszik itt, és a jegyzőkönyvvel szempontjából is, valamint eh, a parlament eh, eljárási szerepéről is szeretnék sorokat látni. Nem csak a 128-as szerződési cikk alapján kell, hogy hozzájárulásokat tegyünk a parlament nevében, mint képviselők, hanem a, mint választottak, országaink választottja is hozzá kell, hogy járuljunk ezen aspektusok előreviteléhez, úgyhogy az intézményközi együttműködéssel egyetértek, mármint hogy arra szükség van. Őszintén szólva, itt most nem beszélnék én arról, hogy az annulációs eljárást alkalmazzuk, hanem arról szeretnék szólni, hogy az időpontokkal kapcsolatban formálisan nem volt elég időnk. Tavaly, ahogy Madame Moren asszony is elmondta, amikor a 2008-as iránymutatásokról tárgyaltunk, akkor egész sor javaslatot találtunk elő célirányosan, és igazából nem súlyos problémákról szóltunk mi, nem olyan súlyosakról, hogy a jelentésünket ne tudtuk volna tető alá hozni, bár gyorsan kellett cselekednünk, de valahol mégis a probléma abból állt, hogy a tanács az irányelveket, iránymutatásokat elfogadta, elfogadta oly módon, hogy az Európai Parlament véleményét nem vette figyelembe. Annak érdekében, hogy az intézményközi megállapodás jól működjön, valóban jogi háttérre van szükségünk a kompetenciákról, valamint az Európai Parlament véleményének kikéréséről. Ez rendben van, de igazából a probléma abból áll, hogy a három intézményben, valamint a társadalmi párbeszédben a partnereknek is az, azon benyomással kell enniük, hogy valóban figyelembe veszik a véleményeket. A instrumentumok, jogi instrumentumok fontosak, de hát nem ez az alfája és omegája a dolgoknak. Második megjegyzésem. Ha jól értettem, Elnézést, ha nem értettem jól, mert nagyon gyors volt a prezentáció, de úgy értettem, hogy a kötelező konzultáció, valamint a foglalkoztatásügyi iránymutatások között ön különbséget tett, és hogy véleményt adott esetben ki kell kérni, vagy sem. A vélemény, mint olyan, nem előfeltétele az iránymutatások elfogadásának, ezt értettem az ön előadásából. Ugyanakkor egy ö, makroekonomiai stratégiát nélkülöző és mikrogazdasági ö, stratégiát nélkülöző ö, megközelítésnek semmi értelme. Mert ha ez így volna, akkor elszigetelten cselekednénk, holott integrált megközelítésre van ö, szükség. Ö, Először is a kötelező véleményre van szükségünk, amely időigényes lehet, aztán pedig egy második határidőre van szükségünk a konzultáció megszervezésére, ahogy az a régi irányelvekkel kapcsolatban is működött. Egy újabb gondolatom is lenne még. Ön azt javasolja, hogy a parlament kötelező érvényel 5 hónapot kérjen a konzultációra. Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottságnak javaslatokkal kell előállnia az iránymutatásokkal kapcsolatban, mégpedig szeptemberben. Kell ezt megtennie, mert a politikában létezik egy aranyszabály, mely azt mondja ki, hogy határozatot az integrált iránymutatásokról a tanácsban júniusban nem hoznak döntést, mert egyetlen kormány sem képes arra ebben az adott időpontban, hogy a nemzeti parlamentjeinek véleményét és valamennyi érdekelt félnek a véleményét kikerje ilyen rövid időn belül. A nyári szabadság alatt az iránymutatásokról nem lehet véleményt cserélni, úgyhogy konkrétan az iránymutatásoknak a tavaszi csúcs találkozóra kell megszületniük. Hogyha öt hónapos határidővel dolgozunk, akkor a bizottságnak már szeptemberben készen kell állnia. Ez viszont túlzott kérés lenne az Európai Bizottság felé, hiszen itt a nyári szabad, szabadság időszakára is gondolnunk kell, és az egyes tagállamok nem tudják a nemzeti parlamentjeik véleményét kikenni, úgyhogy talán az öt hónap megkövetelése az túlzottan messze menő kérés lenne. Köszönöm az előadását, és remélem, hogy a kezemben lévő jelentés majd a paksamét a legtetején szerepel majd az Európai Bizottság soros elnökének asztalán. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. González úrnak mindjárt visszaadjuk a szót. Fanlanka asszonynak volt ugyanis egy kérdése a 2000 8-as iránymutatásokkal kapcsolatban, de el kell mondanom, hogy teljes mértékben osztom Fanlanka asszony eh, véleményét. Nem akarjuk az egészet még tovább komplikálni. Létezik az irányelv, és a gyakorlatban a tavaszi csúcstalálkozón születik meg a döntés, ez a, a határozat. Korábban is így volt már. A foglalkoztatási iránymutatások gyakorlatilag csak formálisak, amikor ezekről a határozat megszületik, az formális, márciusban születik meg a határozat, de már előtte erről egyeztetés folyik. De ebben jó lenne végre valami rendet tenni. Itt vannak az integrált iránymutatások, de emellett eltérő eljárási szabályok vonatkoznak a gazdasági és a foglalkoztatási iránymutatásokra. Integrált folyamatot szeretnénk, és azt szeretnénk, hogyha a parlament reagálhatna, részt vehetne a folyamatban. E, természetesen tudjuk azt is, hogy a nemzeti fejlesztési vagy cselekvési terveket is e, elemezni kell, amelyeket a tagállamok készítenek el. Nyilván nem egyszerű ez a munka, de szerintem azért az intézményközi együttműködésben ezt meg lehet oldani. González Urlánka asszony kérdésére kérem válaszolni. Gracias, señor presidente. Es que... Köszönöm szépen. Kezünkben van a közösségi jog, szorosan értelmezve az Európai Parlament csak azt tudja bizonyítani, hogy a szerződés mit mond a luxemburgi bíróság előtt, ezt lehet csak megvédeni. Ennél többet nem. Az Európai Parlamentnek a konzultációs joggal kapcsolatosan már reagált többször a bíróság, és a, ha megengedik ezt a kifejezést, meglehetősen szükmarkú volt a bíróság eddig az Európai Parlamenttel, pedig ez a jogsértés nagyon szembeszökő volt. A 128. cikk nem határoz meg egy fix határidőt a konzultációra, csak kötelezővé teszi. És ez feltételezi, hogy a tanács kivételes körülmények között a parlament véleményének kikérése nélkül járhat el, de ezt kivételes körülményekkel kell indokolni. nem a szerződések, hanem az intézményes gyakorlat határozza meg azt a gyakorlatot, amikor a konzultáció nélkül járnak el. A nézai szerződés, az alkotmányos szerződés és most a Lisszaboni szerződés. Ezekben a köz- kötelező konzultációt nem rögzítették a Lisszaboni stratégia tekintetében, illetve a foglalkoztatási iránymutatások tekintetében. A jogászként Szeretném, hogyha a parlament ne bocsátkozna bele olyan vitákba vagy csatákba, amelyeket el fog veszíteni. Éppen ezért kell különbséget tenni a kétféle meggondolás között, de a képviselőasszonynak igaza van, az alapvető megfontolás az, hogy meg kell, be kell tartani az intézményes szabályokat, és kell a bizottság, a tanács és a parlament részéről szándék arra, hogy racionális, koherens és egymást kiegészítő szerepköröket határozzanak meg a foglalkoztatási politika meghatározása tekintetében, és ez egybe csengjen az általános gazdaságpolitikai megfogalmazások, illetve megfontolások kialakításával. Köszönöm szépen! a jövő következő parlament napirendjére tartozik majd ez a téma. Én is egyetértek azzal, hogy intézményközi megállapodásra van szükség ehhez. Persze nem lesz ez egyszerű, de mindenképpen fontos, hogy a következő parlament ilyen típusú egyezményt egyezményre jusson. Ami Fán Lanka asszonynak a kérdését illeti a tanulmányjal kapcsolatban, minél hamarabb körbeküldjük a képviselőknek a tanulmányt, a tanulmány összefoglalóját, és három hét múlva pedig a teljes tanulmányt ez a munkánk alapját képezheti. Köszönöm szépen González úrnak a munkáját és a bemutatót, köszönöm, hogy segített nekünk, és ezzel lezárhatjuk a ezen napirendi pont vitáját. A következő napirendi pont a, a hatos, a tá, tá, termelési láncban tevékenykedő alvállalkozók társadalmi felelőssége. Lettinen úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném röviden felvázolni ennek a jelentésnek a hátterét. Gyakran elhangzik itt eh, a parlamentben, hogy a jól működő Európai Uniós belső piac az azt jelenti, hogy a határokon átnyúlóan megvalósuljon a bizalom. Csak így tudja, tudjuk a belső piac potenciáját eh, kihaknázni. Ez a jelentés gyakorlatilag erről szól. Nyilván tudjuk, hogy az alvállalkozás az elmúlt eh, évtizedekben eh, virágzott, és ez nem rossz dolog, gazdasági tevékenységet, aktivitást eredményez és több munkahelyet. Azonban világos szabályokat kell létrehozni, az egész kontinensre vonatkozó egyértelmű világos szabályokat, különben nem beszélhetünk jól működő európai munkaerőpiacról. A munkavállalók és az őszinte munkaadók főleg a kis- és középvállalkozásokban, ők azok, akik meg kell, hogy fizessék ezen őszinteség számláját. Nyolc tagállam nemzeti felelősségi rendszert hozott létre. Ehhez nekünk azonban az lenne a fontos, hogy az egész belső piacra vonatkozó európai rendszer jöjjön létre, hogyha valódi európai munkaerőpiacot akarunk létrehozni. Kedves kollégák, hallottuk azt, hogy a Dublini Alapítvány készített egy kiváló tanulmányt, amely az építőiparra koncentrált, és ezen alapítvány tanulmánya szerint a felelősségi szabályok bizonyos konkrét célkitűzésekkel függnek össze, és ezen felelősségi szabályoknak meg kell, vála- meg kell felelniük ezeknek a célkitűzéseknek. Világos és egyszerű szabályokra van szükség. Nem nem csak azért, hogy így megvédjük a munkavállalókat, hanem azért is, hogy a szürke gazdaság ellen felvegyük a harcot, és hogy kiteljesítsük a belső piacot. Ezért remélem én azt, hogy ez a szakbizottság támogatja a jelentést a holnapi szavazáson. Nem jobb vagy baloldali ügynek tekintem ezt, ezen nehéz helyzetben az Európai Unió nem engedheti meg magának, hogy az európai munkavállalók támogatását elveszítse. És azt is remélem, hogy az Európai Bizottság mindezt szem előtt tartja, amikor a következő jogszabályalkotási törvényhozási ciklusban felveti az erre vonatkozó javaslatait. Nagyon nagy szükség van arra, hogy bizalomépítő intézkedéseket hozzunk, és elmondtam ugye, hogy az Európai Unió felé megnyilvánuló bizalom nem olyan nagy a munkavállalók részéről. Kollégák, szeretnék köszönetet mondani a az árnyék jelentéstevőknek nagyon konstruktív javaslatokat kaptam, és kiváló volt az együttműködés. 66 módosítás született, és egy igazi kompromisszumot sikerült kidolgozni a liberálisokkal és a zöldekkel. A 22-es módosítás Slöjter részéről új preambulum bekezdés lesz. Remélem, hogy a holnapi szavazáson e, támogatást kapunk az európai, vála- az európai munkavállalók és munkaadók közös ügye mellett. Köszönöm. Köszönöm szépen. Légtén úr, 66 módosító javaslatot kaptunk, és a kompromisszumos javaslatok is. Gabi szó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, tisztelt jelentéstevő! Ez a jelenség, mely szerint munkavállalók munkavállalókat, akik alvállalkozóktól kapnak munkát, rosszabbul kezelnek, rosszabbul bánnak velük, mint olyan helyzetben, ahol maga a mm, megbízott cég végzi el a munkát, Hát ezt tudjuk. Itt javítani kell a helyzeten, ezt tudjuk, senki nem ellenzi azt, hogy próbálunk ezzel javítani. Az én frakcióm sem ellenzi ezt. A kérdés csak az, hogy hogyan. És itt hát válnak szét az utak, és más elképzelésünk van erről, mint a jelentéstevőnek. És ahogy, ahogy megnéztem a módosító javaslatok többségét a szocialisták, illetve a zöldek részéről, szerintem ők is inkább velünk értenek egyet. Egy-két dologra hadd térjek ki. A hármas pontban a szociális szociális jelzéssel kapcsolatban, ez már régóta létezik nálunk, gyakorlatilag ezt cégérként használhatják az egyes cégek, és ez jól is működik, azonban szerintem ez a szociális címkézés inkább nemzeti szintre vonatkozó, ne annyira európai szintre. Ez a szociális címkézés, ezt, hogyha az európai szinten akarjuk megvalósítani, és azt akarjuk, hogy az Európai Bizottság ezt bevezesse, akkor nyilván sok kozás úgy fogja érezni, hogy hatalmas nagy nyomás nehezedik rá Brüsszelből. A másik dolog pedig, ami nagyon fontos nekünk, az az, hogy valódi ellenőrzési apparátusra van szükség Brüsszel részéről, hogy világossá tegyük, hogy az összes 27 tagállamban betartják-e a kritériumokat, vagy nem. Tehát nem tartom úgy, hogy ez a nemzeti szint, eh, hogy ez az európai megoldás kellene, hogy legyen, ez nemzeti szintre tartozik. Ez kulcsfontosságú pont szerintem. A másik dolog az egyetemleges felelősség kérdése. Különböző mm, területeken követelik ezt, és európai eszköz úgy, úgy tekintenek erre, mint hogyha a visszás helyzetekben ez az eszköz csodaszer lenne. Az egyetemleges felelősség jó, vagy az egyetemes felelősség jó, de hol van ehhez a jogalap, kérdezem én. A jelentéstevő azt mondta, hogy bizalomépítő intézkedéseket kell hozni eh, európai szinten, és ez jó és szép, de ezzel mégiscsak emlékeztetni szeretnék rá, ugye a jogi bizottságban is tag vagyok, és a büntetőjog és a polgári jog kérdéseit vetjük ott fel. Minket kötnek a szerződések, ne felejtsük el és nem követelhetünk akármilyen szabályozás hasraütésszerűen, akármilyen hasznosak is lehetnek ezek, hogyha nincsen jogalap a szerződésekben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem sem a jelenlegi ö, szerződési rendszerben, sem pedig a Lisszaboni szerződésben nincsen ehhez jogalap. Tovább, továbbra is ellenzem azt, hogy hasraütés egyszerűen mondjuk nem vesszük komolyan a jogszabályi alap kérdését, hanem egyszerűen csak úgy akármilyen szabályokat követelünk, mert úgy gondoljuk, hogy ez jó lenne, szép lenne. Mert a polgároknak a bizalmát ez nem növeli az Európai Unióba vetett bizalmát, hogyha ennyire magunk mögött hagyjuk a jogalap kérdését. Ami az egyetemes felelősségét illeti, hát lehet, hogy különböző tapasztalatok vannak a különböző országokban, de ez polgári jogi kérdés. És nincsen jogalapunk ezzel a kérdéssel kapcsolatban, vagy ezt követelni. A 46-os és az 51-es módosítással kapcsolatban felmerült felvettek bizonyos eh, kér, kétségek ezeknek a módosítási javaslatoknak az elfogadhatóságával kapcsolatban. Nem tudom, miért nem eh, lehet ezeket benyújtani. Talán az elnök úr eh, erről tájékoztathatna bennünket, vagy majd holnap tájékoztat bennünket. Még egy dolog, a 38-as módosító javaslatban a, utalunk a munkajogi zöld könyvre az Európai Bizottság részéről, a szocialisták utalnak rá. Én nagyon örültem neki néppártiként, amikor az Európai Bizottság ezt a zöld könyvet oda utalta, ahova ez tartozik, mégpedig a szemetes kosárba. Ugyanis ez nem védte a munkavállalókat, hanem emlékezzünk csak a flexicurity intézkedésekre, amelyek a teljes munkajogi, munkaviszonyt felvizezték, felpuhították, és nem valósították meg a munkavállalók védelmét. Egy tanulmány elkészítése is felmerült a 49-es módosításban, amely a láncfelelősségre vonatkozik. Hogyha világos, hogy nincs jogalapunk erre a ehhez a kérdéshez, akkor nem is kell tanulmányt kérnünk az Európai Bizottságtól. Az Európai Bizottság már annyi tanulmányszerződést eh, írt alá, hogyha ezeket mind elkészíti, és ezeknek mind megfelel, akkor ez elegendő is. Még egy kérdés, Krémer úr ugyan itt van, ugyanis itt van. Láttam egy módosítást, az ötöst, de talán ez preambulum bekezdésre vonatkozik, mely szerint már nem elegendő az ipar, az ipar nem, nem, nem elegendő, a munkaerő árazását és elosztás szabályozási kerete határozza meg, szerepel a módosításban. Nem értem, hogy ez mit jelent. Nálunk ez a szociális partnerek és a kollektív szerződést aláíró partnerek vagy felek feladata ezt meghatározni, és azt hiszem, hogy ott jó helyen is van ez a kérdés. Összefoglalva, Hát nekünk elég sok problémánk van a jelentéssel, a mi frakciónknak, és van néhány kulcsfontosságú pont, amelyeket megneveztem, amelyek külön fontosak, és ezek határozzák meg, hogy a jelentést elfogadhatjuk vagy nem. Nem arról van szó, mondom még egyszer, természetesen mi is tudjuk, hogy az vállalkozói öm, szerződéskötéseknél felmerülnek visszásságok, és tudjuk, hogy ez ellen küzdeni kell, de hogyan? Ez a kérdés. És azt hiszem, hogy itt nem szabad a fűnyíróval egy egységes európai szabályozást vágni a gyebbe, hanem végig kellene gondolni az egész kérdést, és elsősorban az illetékesek hatáskörébe utalni vissza ezt a kérdést, és ezek pedig a tagállamok. Köszönöm szépen! Még egy kérdést, egy kérdést meg tudok válaszolni. A titkárság azt mondta, hogy néhány módosító javaslatot azért nem fogadtak el, mert ezeket a Libeszak bizottságban eh, vetik fel, eh, tehát jó lenne, hogyha ott nyújtaná be ezeket a módosító javaslatokat, eh, nem pedig itt. Elizabeth Schröder, Schröder következik. Köszönöm szépen! Stauner asszony javaslatait végighallgattam, de időközben az európai jog és tovább lépett, tovább fejlődött az Európai Parlamentben is. A plenárison szavaztunk Fáva úr jelentéséről, amelyben arról volt szó, hogy a munkaadók mi a helyzet azokkal a munkaadókkal, akik illegálisan az Európai Unióban tartózkodó harmadik országbeli munkavállalókat alkalmaznak. Ezt a kezdeményezést az igazságügyi és belügyi együttműködés keretében a bizottság indította. És a tanács előtt is itt van ez a téma. És pontosan arról van szó, amit Lehtinen úr is felvetett, teljesen logikus, hogy erre utal Lechtenen úr, és ezt a gondolatot gondolja tovább, és ezzel, e, e, ennek alapján kiindulva vett föl javaslatokat. Egyszerűen tovább léptünk, és a tanács a tagállamok, ön is azt mondta, hogy a tagállamok döntsenek, hát a tagállamok döntöttek a tanácsban európai szinten, arról, hogy európai szinten az Európai Bizottsággal egy közös új javaslatot indítanak. És így alapot is teremtettek arra, hogy a Leszinen jelentés ebben a formában megállja a helyét. Amit Stauner asszony mondott, ezzel éveket lépnénk vissza, a tagállamok ennél már tovább léptek, mi ezért támogatjuk a jelentést. A következő hozzászóló Jan Krémer, tessék. Ja, vielen Dank. Eh, Köszönöm szépen, Tomás. Röviden, németül szólnék hozzá, mert van egy fordítási hiba az ötös módosítással kapcsolatban. Az én módosító javaslatom mely szerint nyomás alá kerültek bizonyos szabályozások, stb. stb a holland változatban is más van, meg az angol változatban is más van, majd megpróbálom ezt világossá tenni, mert nem erre gondoltam. Viszont a magyar változatban nem ez van. Nos, az elmúlt években sokat kutattam, és próbáltam megnézni, hogy milyen különbségek merülnek fel és azt láttam, hogy a szokásos munkaügyi feltételeket és körülményeket már nem tartják be. Bizonyos szabályokat figyelmen kívül hagynak, különböző módon történik ez. Németországban is a kollektív szerződés alól kibújnak, erre sor kerül. Ez különböző szinteken valósulhat meg, ezért nyújtottam be ezt a módosító javaslatot. Köszönöm szépen, Jan. A többnyelvűség nagy előny, mondja az elnök. Következő hozzászóló Luigi Kocsilovo. No, it's not referred to me. I, I... <laughs> no. Volevo... Ez nem olyan nagy erőfeszítés nekem. Okay. De, de... Egyszerűen csak azt szerettem volna kihangsúlyozni, mivel kis vitát folytatunk itt most arról, hogy mi is a célja az alvállalkozásnak, mint olyannak, és hogy a visszásságokat mindenképpen kerüljük el. Persze, az alvállalkozás az arról szól, hogy a termelői láncban szakvállalkozások szakfeladatokat lássanak el egyes szakágazatokban mégpedig oly módon, hogy a fővállalkozó alvállalkozásba szervezi ki a munkát. Így lehet a lehető legjobb munkát elvégeztetni, tehát az alvállalkozást nem szabad nem megfelelő módon alkalmazni annak érdekében, hogy a bérszabályoktól el lehessen térni, vagy az általánosabb érvényű szabályoktól el lehessen térni. Úgyhogy bérdömpinget sem szabad a szerződések esetében alkalmazni, ugyanez a helyzet a egészségügyi megfontolások sékján is. Amikor egy tenderkírásra kerül sor, és egy ö, fővállalkozó bizonyos kötelezettséget vállal, akkor az alvállalkozók felé tartania kell magát ezen kötelezettségekhez, és nem szabad, hogy a saját felelősségeit ráhárítsa az alvállalkozóira hiszen nem maga a cél az, ami itt most minket megoszt, hanem a kompetenciák kérdése szintjén vannak törésvonalak közöttünk emlékeztetnek arra, hogy a közösségi dimenzió, mint olyan, már meglévő dimenzió és más irányelvekben is szerepel a közösségi joganyagban, az alvállalkozói szférában. Vannak olyan területek, amelyek a közös piac területét fedik le, és az európai dimenzió, mint olyan, létezik, és aggályos lehet, hogy az alvállalkozásokon keresztül nehogy ki lehessen bújni ezen szabályok alól mert ha amikor alvállalkozói munka mint olyan létezik, akkor az európai szabályok betartása mellett kell a közös piacon, az egységes piacon is fellépni. Egyébként ilyen ezzel kapcsolatban hallottunk már felvetéseket, ugyanazon jogalapot lehet-e alkalmazni, mint amit az európai dimenzió kapcsán alkalmaztunk, nevezetesen az egyetemleges felelősség szintjén én vagyok a fővállalkozó, és amikor a munka egy részét alvállalkozónak adom ki, a, a, akkor is felelős maradok, mint fővállalkozó, minden olyan szabály betartásáért, amelyet nekem vagy az alvállalkozómnak kell betartania. Ezt jelenti az egyetemleges felelősség, nem csak a szerződésben foglalt szabályok betartásáról van szó, hanem munkaügyi, biztonsági, egészségügyi megfontolások és szabályok betartására is vonatkoznak mindezen megfontolások. Nem szabad arra használni az alvállalkozást, hogy egyszerűen dömpinget alkalmazhasson a, a fővállalkozó. Tanner asszony módosítója úgy gondolom, hogy kompromisszum szellemében született, és meg is születhet ezáltal a kompromisszum. Mindent meg kell tenni a közösségi szinten a célok érdekében, de mindig azon elvet szem elől tartva, hogy a szubszidiaritás elve mit ír elő amikor itt kizárólag tagállami hatáskörről van szó, akkor koordinációs keretet kell biztosítani, amely a nemzeti kompetenciákat, mint olyat tiszteletben tartja. A zöld könyv a flexicurity-ről, a rugalmas biztonságról szólt. Néhány bekezdésben a zöld könyv egyéb iránt az vállalkozói gyakorlatokra is utal. Úgyhogy a jelentésben az utalás, én azt gondolom, hogy ezen bekezdésekre ö, ö, vonatkozik, és ö, ezt a megjegyzést szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, Luigi. Most pedig Anfan Lanka következik, röviden szól hozzá, megígérte. Köszönöm szépen. Nem akarok hosszasan szólni, csak a jogalap hiányáról tennék említést. Scheiner asszonynak szeretnék annyit mondani, hogy megvan a jogalap. Ezt az is bizonyítja, hogy az Európai Parlament a büntetésekkel kapcsolatosan elfogadott egy irányelvet. Ez a munkaadókra vonatkozik, hogyha megfelelő dokumentáció nélkül alkalmaznak munkavállalókat, vagy illegális bevándorlókat alkalmaznak, úgyhogy túl cinikus volna azt mondani, hogy ez a jogalap nem vonatkozik az alvállalkozói és termelési láncokra. Mindezzel együtt a bizottság javaslatot tett a termelési láncra vonatkozólag is, úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy nincsen egy ilyen közösségi kezdeményezésnek jogalapja. Köszönöm. Köszönöm. Úgy látom, senki más nem kér szót. Ebben az esetben nem öné a szó. A bizottság nem szeretne hozzászólni? Európai Bizottságtól nincs itt senki. Nem szükséges a módosításokhoz hozzászólni, ezt hallottam most legutóbbi alkalommal hozzászólt az EB, úgyhogy megadom a szót Lechtinen úrnak. Köszönöm. Hogyha határokon átnyúló problémák vannak, akkor határokon átnyúló megoldásokat kell találnunk. Úgyhogy a 39-es módosítványom nem Stauner asszony véleménye ellen van, vagy Kocsinas asszony ellenében szól, hanem csak arról van szó, hogy a bizottságot arra kérjük fel, hogy cselekedjen és végre tegyen valamit ezekben az ügyekben. Köszönöm. Okay, so thank you. Köszönöm. Holnap szavazunk, 9 órakor. Kérem, hogy senki ne felejtse otthon a kártyáját. Elektronikus szavazás lesz. Néhány jelentésről holnap szavazunk. Tehát a következő következő napirendi pont, a hetes napirendi pont, Sógor Csabáé a szó a többnyelvűségről, tessék. Ja, ich werde Englisch sprechen. Uh, äh, äh, multilingualism, uh, äh, it's, uh... A többnyelvűség nem csak egy lehetőség a nyelvtanulásra, de ahogyan az új cím is mondja, nagybetűkkel. Nagybetűkkel kell azoknak is hangsúlyozni ezt, akik ezen szeretnének dolgozni. Például az Európai bizottságnál szeretnének dolgozni, itt követelményként kell ezt megszabni. Néhány módosító indítvány a határidő után érkezett be, a bizonyosakat inkább a kulturális oktatási bizottságnak kellett volna benyújtani, de a legtöbb esetben lehetőség van a kompromisszumos megoldásra. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, várom a kérdéseket. Auf a den kollega van a hozzászólók listáján, tessék. Nem gondoltam, hogy ilyen rövidre fogja a jelentéstevő, mondja Kusztecsa úr két dologra szeretnék koncentrálni. Először is. Ria Omen Reuten és Gabriela Krétu benyújtottak egy-egy módosító javaslatot, mely szerint nem csak angolul eh, kellene tanulni, hanem a szomszédos országok nyelveit is. Hogyha valaki túl gyorsan megtanul angolul, akkor akkor már felállnak a veszélye, hogy már angolul beszélnek egymással a szomszédok is, és egymás nyelvét nem tanulják meg. És aztán a másik, a 14-es módosító javaslatom, itt hallottam, hogy a jelentéstevőnek bizonyos fenntartásai vannak. A nyelvi, nyelvkutatók azt mondják, hogy az anyanyelv nagyon fontos az idegen nyelv megtanulása szempontjából. Ezért a bevándorlók számára nagyon fontos az, hogy az alapkompetenciák kialakuljanak. Nem azt akarom mondani ezzel a módosító javaslattal, hogy kedves bevándorlók, beszéljetek ti csak a saját anyanyelveteket, izoláljátok magatokat, és egy kis kulturális körökben maradjatok, és ne integrálódjatok. De nem, nem ezt akarom mondani. Nagyon fontos, hogy az integráció szempontjában nagyon fontos, hogy a fogadó ország nyelvét is megtanulják a bevándorlók, de ahhoz, hogy meg tudják tanulni ezt a nyelvet, ahhoz a saját enyelvű, anyanyelvüket is jól kell ismerniük. Nagyon jól ismerem a Kölni Integrációs Iskolának a koordinátorát, és vele nagyon, ő már nagyon régóta dolgozik ott, és nagyon nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a bevándorlóknak az anyanyelvét ápolni kell. Hogyha az anyanyelvüket ignoráljuk, akkor megnehezítjük számukra a hozzáférést a mi saját, tehát a befogadó ország nyelvéhez. Ezért nyújtottam be, mondom Sogor Csabának a 14-es módosító javaslatot, és kérem nézze meg ezt még egyszer, talán hát ha tudja mégis támogatni. Köszönöm szépen, Szep. Ezt az angoloknak is eh, üzenjük, ugye nem elég, hogy tudnak angolul, vagyis a saját anyanyelvükön, hanem talán megtanulhatnának egy-két idegen nyelvet is. Kretu asszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nem szeretném én most az érveimet újra megismételni, amiket a múltkor már elmondtam. Először is nagyon szeretném az előadónak megköszönni a munkáját és minden munkatársának. Együtt jó kompromisszumos lehetőségeket találtunk annak érdekében, hogy világosan fogalmazunk és pontosan fogalmazunk a jelentésben. Ugyanaz a véleményem, mint az előttem szóló kollégám. Igenis, az anyanyelv, az anyanyelvünk az, amely az alap készségeinket, az alapképünket megadja grammatikai síkon. Tudományosan is bebizonyított tényez. Annak érdekében, hogy egy idegen nyelven kifejezhessük magunkat, jól kell bírni saját anyanyelvünket is. Támogatjuk a 14-es módosítót, amennyiben a jelentést egy kicsit jobban átgondolja. Ezt számunkra nem okoz gondot a 14-es módosító indítvány. Köszönöm. Ja, danke. Uh... Kusztacsa úrnak mondom, hogy a 11-es módosító javaslat számomra is elfogadható de arra gondoltam, hogy más módosító javaslatokkal kapcsolatban is azt gondoltam, hogy nem a foglalkoztatási bizottság felelés ezért, hanem a kulturális és oktatási bizottság hatáskörébe tartozik ez a módosító javaslat. Nekem semmi, semmi kifogásom ellene, csak szerintem az ő hatáskörükbe tartozik. Nein, ich versuchte ganz... Csak röviden meg... megpróbáltam egy nagy kisebbség tagjaként a foglalkoztatási szempontból megnézni a módosító javaslatokat. Nem akartam, hogy bárki is azt mondja rám, hogy, hogy elfogult vagyok, és ezért mondom azt, hogy talán a kulturális bizottság hatáskörébe kellene utalni ezt a, ezt a témát. Köszönöm. Köszönöm szépen, ez az utolsó hozzászóló ebben a témában, úgyhogy ezt a vitát lezárjuk, és erről a kérdésről holnap szavazunk. Kiváló. Határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok. Bragetto úr, öné a szó. ma io ho già fatto conoscere ovviamente le proposte. Nagyon szépen köszönöm. Jó magam, elmondtam már, hogy milyen kompromisszumos javaslatok születtek, 8 vagy 9 ilyen módosítóról van szó. A kompromisszumos módosítók nagy többségének az a célja, hogy még inkább gazdagítsák a tartalmát a, az anyagunknak. Csak két olyan kompromisszum állunk szemben, amely az E és F kompromisszumos javaslatok, amelyek lényegét érintik a témának, a 8-as cikkére vonatkoznak az irányelvnek. Az egészségügyi kórházi szakellátásokról van itt szó, valamint azon lista törléséről, jegyzék törléséről, amely a bizottság tollából származik, és a tagállamok kompetenciájára vonatkozik. A hármas bekezdés pedig az előzetes engedély tematikájáról született. Egyetlen kritériumot alkalmaznak itt. Itt a cél tagállam előzetes engedélyezési eljárást vezethet be az esetben, amikor a mobilitás a gazdasági vagy pénzügyi egyensúly problémájához vezethet. Itt most ez az a két kompromisszumos módosító indítvány, amelyek kényesek lehetnek, és a bizottság javaslatához képest módosításokhoz vezetnek. Egyéb iránt pedig minden más módosítóval egyet tudok érteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lina asszony, aztán Van Lenka asszony. Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani az előadónak az együttműködésért. Tudom, hogy nem támogatja az egy négyes és az ötös módosító indítványaimat. Az 191-es kapcsolatosan a tagállamoknak ezt tájékoztatniuk kell egymást egészségügyi szolgáltatókkal kapcsolatosan, stb. stb. Azért tettem ezt a módosító indítványt, mert aggasztott, hogy ha például egy orvost kizárnak a gyakorlatból egy tagállamban, nagyon fontos, hogy az adott beteg tudja, hogy ez az orvos egy másik tagállamból érkezett, és értesítést kell arról adni, hogy ott ki törölték a listáról. Ez a 2007. március 15-i határozathoz is kapcsolódik, közösségi fellépés a határokon átnyúló egészségügyi ellátása kapcsolatosan ebben a témában. Tehát az 1.91-re szeretném felhívni a figyelmet. Ez az ez a betegek védelmét szolgálja, hogy ne olyan egészségügyi szakember lássa őket el, akit egy másik tagállamban töröltek a szakmai listából, de egyébként köszönöm az együttműködést, és nagyon köszönöm, hogy sok módosító indítványomat elfogadta, és a kompromisszumos javaslatokat is kidolgozta. Köszönöm, köszönöm, Menlenka asszony. Köszönöm, és elnézést, hogy angolul szólok a többnyelvűségről szóló jelentés után, de mivel ö, frakcióülésünk lesz ezután, az ülés után angolul kellett előkészítenem, hiszen a kollégáim nem értenek hollandul, bizonyára megbocsátanak a tolmácsok. Köszönöm az előadónak a jó együttműködést és a kompromisszumokat. Úgy vélem, hogy nagyon sok mindent tudtunk tisztázni, de még mindig van néhány részletkérdés, amely tisztázásra szorul például. Először is szeretném felhívni a kollégák figyelmét arra a körülményre, hogy pontosítottuk az irányelv hatáját. Az irányelv kizárólag a betegek mobilitásáról szól, nem pedig a szakemberek mobilitásáról. Senki sem mondhatja, hogy ez a Burkenstein B, ez kizárólag a betegek mobilitásáról szól. Ez alapján a 37. módosításra és a 48. módosításra is igennel kell szavaznunk, ezek a zöld párti módosítások, hiszen itt ők is megkülönböztetést tesznek a betegek és a szakemberek mobilitása között. Ez nagyon fontos, mondhatjuk, hogy ezek csak bevezető rendelkezések, de a bevezető rendelkezéseknek is meg kell felelniük a rendelkező résznek. Másodszor egyetértünk, hogy egy világos rendelkezésben kell prioritást adni a szociális védelmi rendszere koordinációról szóló rendeletnek. A bizottsági javaslatban ez egy kicsit homályos és nagyon jó megoldást ad erre a 73-as módosítóindítvány a zöldek részéről, illetve a 71-es is. A zöldek azt mondják, hogy ellentmondás esetén a rendelet élvez prioritást. Az előadó a 72-es módosítót szeretné tanul, ta, támogatni, de ezt egyébként a 74-es is tartalmazza, úgyhogy szeretném Riát kérni, hogy fontolja meg újból, hogy a 883-as az új rendeletben a 74-esben nem megfelelően szerepel, úgyhogy vagy az én 71-es módosításomat kellene támogatni, vagy a 73-ast a zöldek részéről. Én a 73-as mellett volnék, harmadik dolog. Úgy vélem, nagyon jó eredményt értünk el, amikor megpróbáltuk korlátozni az egészségügyi ellátók, ellátások definícióját, és nagyon örülök, hogy az előadó a 76-os zöldek általi módosítást támogatta. Ez jobb, mint az enyém. Tudják, nagyon sokat vitáztunk erről. Köszönöm a támogatást, tehát hogy a 76-ost támogatja. Negyedik gondolatom. Úgy gondolom ez nagyon fontos. Elismerjük, hogy az előzetes jóváhagyás az nem a kivétel, hanem az általános szabály. A tagállamoknak kell meghatározniuk, hogy mi az kórházi ellátás, és mi a specializált ellátás, és ebben ezt eh, támogatom ezt a megoldást. Ez nagyon fontos, eh, hogy eh, a nemzeti egészségügyi rendszerek ne sérüljenek a mobilitás által. Bizonyos kollégák egy kicsit megértek ettől az utolsó mondattól, de az utolsó mondat nem több, mint szintetizálja azokat a feltételeket, amelyek már a harmadik bekezdésben szerepeltek a nyolcadik cikkben, az A és a B pontban, az egyesben és a kettesben. Egy szélesebb körű megfogalmazás ez, nem korlátozza azokat az eseteket, ahol az előzetes jóvágyásra lehet hagyatkozni a tagállamok részéről. Általános szabályként, ahogyan az előadó is mondta, ez a legfontosabb kompromisszumos módosítás az A és az F, ahol korlátozzuk, nagyon világosan behatároljuk az irányelv alkalmazását. Nagyon fontos, hogy az előadó elfogadta a javaslatunkat, nem csak arra vonatkozólag, hogy uh, hogyan kell az uh, a betegek kivonulására megoldást találni, hanem a bejövetelére is, tehát a importált betegekre is megoldást talál a gépontban. Nagyon fontos, hogy emellett mindig kitartok, hogy az irány javaslat jelenlegi jogalapja a 95-ös cikk a belső piac kiteljesítéséről. Ez az egyetlen jogi alap, ez alapján tudunk csak jogszabályt alkotni. Ezzel azonban van egy kis probléma, hiszen ez a jogalap azt a benyomást kelti, hogy a betegek mobilitásával csak a belső piacra hivatkozva tudunk megoldást találni, tehát nem csak a 95-ös cikkre kellene hivatkozni, erre szükség van, hanem hivatkozni kellene a 152-es cikkre is, amely a közegészségügyről szól, illetve a 16-os, amely az általános érvényű szolgáltatásokra vonatkozik, hogy kristálytisztává váljon, hogy ez az irányelv nem csak a belső piacra vonatkozik, hanem egy olyan irányelv, amely a közegészségügyi és társadalmi vonatkozásokat is figyelembe veszi. Van még néhány észrevételem ezekkel kapcsolatosan, elnök úr, Gondolom, hogy ha ezt megfelelően rendezni tudjuk, akkor szak bizottságként, foglalkoztatási szakbizottságként a Környezetvédelmi Szakbizottságnak világos jelzést adunk, de vissza kell térnem erre a kérdésre, amelyet mindig felteszek. Világosan látunk-e a mi szakbizottságunk feladatköreiben, elnök úr, előadó úr, lehet, hogy világos, hogy ebben a szakbizottságban jó eredményt tudunk elérni, de hogyha ez a jó eredmény következésképpen nem olyasmi, amit elfogad a mi jogköreink alapján a Környezetvédelmi Bizottság, akkor igazából nem tudunk erre hagyatkozni, erre mindig vissza kell térnem erre a kérdésre. Az én frakcióm számára a kulcsfontosságú ez a kérdés. Köszönöm szépen. Majd később visszatérünk erre. Omen Reuten asszony következik, aztán Lambert asszony. Köszönöm szépen, Elnök úr, tegnap, tegnap lehetőségem nyílt arra, hogy Prágától kollégával részletesen beszéljünk erről a kérdésről. Szerettem volna mindenkivel részletesen egyeztetni ezzel kapcsolatban, e, de a jövőben majd talán lesz is erre lehetőségünk. A 42-es és a 74-es módosító javaslatokat be is tudom, meg is tudom magyarázni. Az egyik a rendelet életbelépése előtti időszakra vonatkozik, a másik pedig az az utáni időszakra. Elnök úr, az a véleményem, hogy egy kicsit visszafogottak vagyunk, amikor arról van szó, hogy a fogyasztók számára az egészségügyi ellátásban biztosítsuk a szabad áramlást. Itt sokkal visszafogottabbak vagyunk, mint a bíróság, az Európai Bíróság. Egyre inkább az az érzésem, hogy az Európai Bizottság álláspontjához szeretnék csatlakozni, nem igazán ahhoz, amit egyes módosító javaslatok képviselnek. Persze tudom, hogy mindig realistának kell maradnunk, és azt is tudom, hogy egyes pontokban fontosak a kompromisszumok, de számomra a következő a kulcsfontosságú pont, ez a nyolcas cikk. Hogyha megnézem a rendelkezéseket, amelyek módosulnak itt. Az a benyomásom, hogy megpróbálják az Európai Bizottság kompetenciáit, a bizottságtól a kompetenciákat elvenni. És ennek vannak kihatásai, hogyha az Európai Bizottság már nem képes meghatározni azt, hogy mikor lépheti át a határt egy, egy páciens, és mikor nem, és hogy kell bizonyos szolgáltatásokat definiálni. Itt ugye a nemzeti kiválósági központokról is van szó, hogy az Európai Bizottság ezeket nem tudja meghatározni, és visszaadja a kompetenciát a 27 tagállamnak, akkor semmi nem lesz a betegek mobilitásából. Ezért én inkább azt szerettem volna, hogyha a következő választásokon azt az üzenetet fogalmazhatnánk meg, hogy megvalósítjuk a határokon átnyúló egészségügyi ellátást. Azok a kompromisszumos javaslatok és módosító javaslatok, amelyek ezekre, erre vonatkoznak, nagyon visszafogottak. Szeretnék még valamit hozzáfűzni, elnök úr. Egyáltalán nem ellenzem azt, hogyha a tagállamoknak lehetőséget adunk arra, hogy az betegek beáramlását szabályozzák. De hogyha ezt 27 különböző módon végezzük el, akkor az egész irányelvet ö, lényegétől fosztjuk meg. Ezért a tagállamokat arra szeretném kérni, hogy üljenek le még egyszer egy asztalhoz. A határokon átnyúló egészségügyi ellátással már ellátással kapcsolatban már régóta vannak tapasztalataim, gyakorlati tapasztalataim, és a tagállamok bizony félnek attól, hogy bizonyos hatáskört fel, hatásköröket feladnak, de hát ettől nem kell félni, mert már feladták a hatásköreiket részben a bíróság ítéletei óta, és mit más nem teszünk, mint a bírósági ítéleteket kodifikáljuk, tisztázzuk a helyzetet. Valamit itt próbálnak elvenni a polgároktól, amit már a bátor polgárok elértek az Európai Bíróság előtt, és ezt nem szabadna megengedni. Ezt a témát még egyszer fel kell vedni, veled is egyeztetni kell, Anne, szerintem túlságosan óvatosak vagyunk, túlságosan visszafogottak. Elnök, köszönöm szépen. Lambert asszony, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a munkájáért, és egyetértek Antoine eh, Lankerrel, eh, ezeket a módosításokat fogadjuk el. Az egyik kompromisszummal kapcsolatban kaptam visszaigazolást, amelyről sokat filozofáltam. Elhangzott számos dolog ebben a vitában. Próbálunk egyensúlyt létrehozni. Egyrészt a piaci alapú egészségügyben, amikor a fogyaszt választhatnak maguk, másrészt pedig itt van a, a hatáskör kérdése, a tagállamok hatáskörének a kérdése, amelynek, amelynek feladata, hogy egyetemes érdekű egészségügyi szolgáltatásokat nyújtsanak. Én szeretném, hogyha világosan utalnánk a cikkekre, nem csak a preambulum bekezdésekre, a cikkekre is, amelyek a 16-os és a 152-es cikkel összekötik ezt az irányelvet. Ne csak a preambulum bekezdésekre utaljunk, amelyeket gyakran figyelmen kívül hagynak, amikor bírósági ítéletekre kerül sor. Ezen belül senki nem mondja ugye azt, hogy ha az egyének szeretnének a saját választásukkal élni, választási jogukkal élni, és pénzt kifizetni a kezelésére a saját kockázatukra, ez az ő dolguk. A másik kérdés azonban a visszatérítés kérdése a, a tagállamok részéről, tehát az emberek, a fogyasztók, a betegek szeretnék abszolút teljesen biztosan tudni, hogy visszafizetik számukra a kezelés költségeit, és ehhez kell az előzetes engedélyezés hogyha ilyen rendszer nincs, akkor fennmarad a kockázat arra, hogy nem fogják visszafizetni a kezelést a e, polgárok számára. Úgyhogy e, a polgárok e, biztonságot akarnak, és ehhez megfelelő rendszert kell létrehozni, mert különben mindig fennmarad a bizonytalanság kockázata. Mi szeretnénk nyitottabbá tenni a helyzetet, de itt úgy látszik, hogy egy bizonytalansági jelen még mindig megmarad. Ezt a pontot szeretném még egyszer hangsúlyozni az előzetes engedélyezéssel kapcsolatban. Nem csak azért, hogy az államok, tagállamoknak igazat adjunk, hanem azért is, mert a, a, a páciensek szeretnének teljes bizonyosságot senki mástól nem hallottam más javaslatot, amely teljes mértékű bizonyosságot adott a, a pacienseknek arra, hogy visszakapják a pénzüket, mint az előzetes engedélyezés. Felmerül ugye a felelősség kérdése, a kezelő államé a felelősség, aztán felmerülnek kérdések azzal kapcsolatban, hogy mennyiben várhatjuk el, hogy egyes tagállamok világos és összehasonlítható információt nyújtanak be, hogy ezeket össze tudjuk hasonlítani 26 további tagállammal, itt talán próbálhatnánk ebbe az irányba elmozdulni. Én úgy értettem, hogy a kompetencia listák, amelyeket követ, követelünk ebben a szakbizottságban, ez egy dolog, de aztán felvethetünk egy másik kérdést is, amelynek köszönhetően majd a Környezetvédelmi Bizottság remélhetőleg a, elismeri a szakértelmünket. Köszönöm, mondja az elnök. Mielőtt visszaadom a szót Pregetto úrnak, szeretnék én is néhány megjegyzést tenni. Először is kiváló volt az együttműködés a különböző frakciók között a szakbizottságon belül. És kiváló előfeltételek vannak arra, hogy széleskörű egyességre jussunk azokban a pontokban, amelyekért mi vagyunk a felelősök a szakbizottságban. Tehát nagyon jó volt az együttműködés. Általában nem nyújtok be módosító javaslatokat, de abban a pontban, amelyet Lambert úr fel vetett, mégis benyújtottam egy módosító javaslatot. Ez az előzetes engedélyezésre vonatkozik. Intenzív vitát folytattunk erről a kérdésről, az előzetes engedélyezés kérdéséről. Ez egy olyan kérdés, amelyet vagy az állam, vagy az államot, vagy a társadalombiztosítási rendszert érinti. Lambert azt, hogy megfelelő eh, megfelelő rátapintott a lényegre, a bizonyosságról van szó, a teljes körű bizonyosságról hogyha valaki másik országban kezelteti magát, akkor biztos kell, hogy legyen abban, hogy visszafizetik számára ezeket a költségeket. Nem mondhatjuk azt, hogy na jó, hát megpróbáljuk, majd meglátjuk, hogy működik vagy nem. Így nem lehet neki menni egy kezelésnek. Életfontos, létfontosságú, hogy a kezelt személyek tudják, hogy engedélyezik számukra a kezelést, illetve ezeknek a költségeit visszakapják hogyha külföldön kezeltetik magukat. Ebben az összefüggésben nagyon fontos minden egyes paciens számára az előzetes engedélyezés. Osztom azt a megjegyzést, mely szerint kulcsfontosságú elem ez az előzetes engedélyezés az irányelvben. Utolsó megjegyzésem, itt inkább az eljárásról lenne szó. Azt szeretném, hogyha nem holnap szavaznánk, hanem valamikor később, egy vagy két üléssel később. Kaptam ugyanis egy levelet a Környezetvédelmi Bizottság részéről. Ebben a levélben a jogi szakbizottsághoz fordulnak, és az eh, irányelv jogalapjáról tesznek fel egy kérdést. Ezt a levelet, eh, hát nem osztották szét széles körben, de én megkaptam ezt a levelet, és itt számos módosító javaslatot benyújtottak a Környezetvédelmi Bizottságban, amelyeknek az a célja, vagy az a lényege, hogy az a jogalapot módosítsák. Ezért a Környezetvédelmi Szakbizottság elnöke úgy döntött, hogy megkérdezi erről a kérdésről a Jogi Szakbizottság elnökét. Itt ebben a szakbizottságban arról is szólt vita, hogy mennyiben vagyunk mi felelősök, mennyiben vagyunk mi hat, mennyiben ö, tartozik a mi hatáskörünkbe ez a téma, és mennyiben a Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe. Tehát én azért szeretném elhalasztani ezt a szavazást, mert még Bagett úrral szeretnék ezzel egyeztetni, erről egyeztetni, és a jogalap kérdéséről is. Tehát mindenképpen meg kell kérdeznem a jogi szakbizottságot erről. A kérdés az az, hogy mi a helyzet a hatáskörök megosztásával köztünk és a Környezetvédelmi Szakbizottság között. Nagyon jó volt a vita, örülök, hogy sikerült megegyezésre jutni, és mégis azt javaslom, hogy ne holnap szavazzunk, hanem, hanem később, hanem tisztázzuk azt, amit a jogi szakbizottság, azt a kérdést, amelyet a jogi szakbizottsághoz feltettek, illetve hogy a hatáskörű megosztás hogyan néz ki. Bragettónak megadom a szót, hogy zárja le a vitát. Köszönöm szépen. Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak. mindannyiuknak az együttműködését. Reméljük, hogy jó eredményt sikerül elérnünk. Két kérdés nyitott maradt a 71-es és 73-as, 74-essel kapcsolatban. Nos, a két módosító ö, indítvány talán megfelelőbb volt. Próbáljunk meg újra foglalkozni ezzel a kérdéssel. Ahogy arra a zöldek is kérnek minket, tehát mélyrehatóbban vizsgáljuk meg mindezt. Ami a másik két kérdést illeti, a nyolcas cikkel kapcsolatos prudenciális megfontolások – kérdésével kapcsolatban azt gondolom, hogy itt komoly konszenzus alakulhat ki. Hiszen a vélemények eltérőek, de azért most már egyfajta egyensúlyt sikerült elérnünk a vélemények egyeztetésénél, úgyhogy ne menjünk ennél már tovább. A 191-essel kapcsolatban érdemi ellenvetésem nincs, hiszen páciensnek igenis tudnia kell, hogy kihez fordulhat a szakemberek esetében. Elővigyázatosak akartunk lenni, és körültekintőek, mert a egy irányelv külön foglalkozik a szak a az egészségügyi szakemberek kérdésével, úgyhogy ami a tájékoztatást illeti, ami a különböző szakképesítések szabadolását illeti, külön joganyag vonatkozik ezen kérdésekre. Remélem mindent elmondtam és lezárhatom most már a hozzászólásomat. Kölcsönös kompetenciákról beszélhetünk, hogyha ezt a holnapi ö, szavazás előtt szeretnék tisztázni, az hasznos lehet az elnök úr fogsó soron. Eh, köszönöm szépen. Regato úrnak köszönöm ezt a nagyon hasznos vitát. Amint már említettem, lesz még időnk ennek a témának a megvitatására a megfelelő felekkel ebben a körben is, de arra kell kérnem Bragetto urat és másokat is, hogy fontolják meg ennek a szakbizottságnak, illetve a Környezetvédelmi Bizottságnak a hatáskörét ebben a témában. Ebben még megvárjuk a jogi szolgálat véleményét. Ennyit erről a témáról. Köszönöm a figyelmüket. És most következik az én jelentésem a 2007-es mentesítési eljárásról. E, van egy módosítás, amely a tagállamokra való hivatkozást szeretné behelyezni a szövegbe bizonyos intézkedésekkel, amelyek javítják az Európai Unió felülvizsgálati munkáját. Ezt a módosítást el tudom fogadni, más módosító indítvány nem érkezett. Most megnyitom a, az egyéb észrevételek lehetőségét. Úgy látom, nem kíván senki észrevételt tenni. Akkor holnap szavazunk a témában. Ez viszonylag egyszerű volt. Most lépjünk tovább a következő napi rendi pontra, a tizedik napi rendre, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap és Kohéziós Alap a pénzügyi menedzsmentre vonatkozó rendelkezések Gabriela Kretszó asszony az előadó, át is adom neki a szót. Port. The floor is yours. Öné a szó, az ön jelentéséről van szó. Köszönöm szépen. Az egészségügyi kérdés nagyon nagy témakör, Cred că trebuie să, să încep. Tisztelt kollégáim, először is. A titkárságnak szeretnék köszönetet mondani azon támogatásért, amelyet a titkárságtól kaptam. Egyetlen módosítót sem kaptam a kollégáimtól a véleményemmel kapcsolatban. Nem tudom, hogy helyén való egyáltalán, hogy most újra összefoglaljam hogy maga a véleménytervezet miről is szól. Ezt most kérdésként teszem fel az elnök úr felé. Ha nem szükséges, hogy összefoglaljam újra a véleménytervezetemet. Még egyszer köszönöm a titkárságnak, és uh, ahogy megegyeztünk a legutóbbi alkalommal, mi hozzájárulásunkat adjuk a parlamentnek ahhoz, hogy elfogadja ezt a témát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Senki nem jelentkezik, úgyhogy holnap reggel szavazunk, és a vitát le is zárom. Következő napi rendi pont. Ha ilyen gyorsan dolgoztunk, volna egész nap, akkor még akár tarthatnánk is koordinátorülés, de most már mindegy. Következő téma férfiak és nők közötti egyenlő elbánás. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Én magam is csak dióhéjban szólok, mert a vitát már megtartattuk. Ezzel a témával kapcsolatban a véleménytervezetről az alapelv az, hogy kiemeljük az egyenlőséget, az egyenlőséget az egyenlő bánásmódot a férfiak és nők között, amikor önálló vállalkozói tevékenységet folytatnak. A, ezen elvekre utalunk, azon elvekre, amelyeket már a bíróság esetjoga is megerősített. Ki kell emelnünk, hogy ezen elv, elvek betartása minden egyes vállalkozás esetében fontos, nem csak az új vállalkozások esetében, hanem a kibővített vállalkozások esetében is, a, a megfelelő egyenlő bánásmód a szociális védelem rendszerében is fontos. Szükséges, hogy a kötelezettségek minden szinten ugyanazok legyenek a házastársak esetében, mint két házastárs esetében nem szabad, hogy közvetlen vagy közvetett módon hátrányos megkülönböztetés tárgyát képezzék a házastársak. Négy módosító indítványt kaptam, ezek következetesek, hasznosak, pontosító jellegűek, úgyhogy azt javaslom, hogy a módosításokat fogadjuk el. Három módosítót Schröder és Bauer asszony tollából, és Schröder asszony inkább a családi vállalkozásokról szól, és ezen módosítók megerősítik azon koncepciókat, amelyeket mi magunk is már kifejtettünk. Tudom, hogy a jogi szolgálat ezen módosítókkal kapcsolatban rákérdezett arra, hogy nem kellene-e a, a nyelvi változatokat kompatibilis módon megvizsgálni. Bauer asszony egy szövegre, arra utal a szövegében, hogy egy új cikk, hogy az új cikk nem pontosítja egyszerűen csak azt, hogy ne csak a mm, házastársakra ö, utaljunk, de hát itt ö, a fogalom meghatározások m, mm, cikkében kimondjuk, hogy ki, ki, kikről van szó, amikről házastársakról beszélünk, tehát hogy élettársakról is szó van. Amikor azt mondjuk, hogy házastárs, akkor ö, ez alatt értjük az élettársat is, mint olyat. Azt gondolom, hogy Bauer asszony megjegyzése magára a szöveg egészére vonatkozik, úgyhogy el tudjuk fogadni részünkről a négy módosító indítványt, amelyek kifejezetten következetesen illeszkednek a szöveg egészébe. Köszönöm szépen. Most megnyitom a véleményezés lehetőségét, senki nem kérte a szót. Nos, ezt a vitát lezárhatjuk, holnap szavazunk majd ebben a témában, és Kocsilova úrnak köszönöm. Van még egy témánk, amelyet meg kell ma beszélnünk, egy szóbeli kérdés. Méghozzá a bevándorlók gyermekeivel kapcsolatosan, akik hátra maradnak a származási országban. Az én nevem alatt fut ez a téma, de csak azért, mert az én, én elnöklök ebben a bizottságban, a szóbeli kérdések és határozatok esetében a szakbizottság az elnököt bízza meg a, az ügy képviseletével. Igazából nem én akarom vinni a szót, én csak a szakbizottságot képviselem, nem az én gyerekem ez a történet, úgyhogy asszonynak megadom a szót. Uh, Nagyon szépen köszönöm elnök asszony, köszönetet szeretnék mondani Stephen Hughesnek, a bizottságnak és Péternek is. A segítségükért, támogatásukért a szakbizottságban. Ha megengedik, akkor megmagyaráznám, hogy egy szóbeli kérdésen keresztül mi volt a szándékom. Miért is tettem fel ezt a kérdést? Az én országomnak számos problémája van. E, a amik, azokról a gyerekekről van szó, akik az anyaországban maradnak, mikor a szülők kivándorolnak. Igen, negatív hatással van mindez a társadalomra. Az elmúlt két évben ez a jelenség ö, óriási méreteket öltött mind Európában, mind pedig nemzetközisékon. Azt szeretném elmondani, hogy igazi statisztikákkal nem rendelkezünk arra vonatkozólag, hogy a tagállamokban hány gyereket érint ez a jelenség, tehát hogy a szülők migránsként kitelepülnek, elhagyják az anyaországot, a gyerekeket pedig otthon hagyják. Minden esetre Romániában, az én országomban partnerségek és megállapodások aláírására került sor a civil társadalom képviselőivel, és egy tanulmányt végeztünk úgy tűnik, hogy 350 ezer gyereket érint az ilyen ö, szülői elutazás, és körülbelül 26 ezer gyerek a 350 ezerből egyszerűen szülő nélkül, sőt, családtagok nélkül kell, hogy otthon maradjon az anyaországban, nálunk Romániában. A társadalom minden egyes ö, képviselőjét ö, érinti, ez nem csak a gyerekekről van szó, hanem a családokról is. Persze a gyerekekre hat ki mindez leginkább, hiszen az ilyen elhagyott gyerekek nem járnak iskolába, depressziósakká válnak. Vannak olyan gyerekek is, akik egyszerűen teljesen magukra maradtak. A közvetlen családtagok, a rokonok egyszerűen már nem léteznek. Vannak olyan gyerekek, akik egyszerűen öngyilkossági kísérleteket követnek el. Romániában konkrét esetekről is tudok, ahol öngyilkossági kísérleteket követtek el azok a gyerekek, akik egyszerűen áldozatokká váltak, könnyű áldozatokká váltak, visszaélések áldozataivé váltak, társadalmi kirekesztés tárgyát képezik ők. Milyen megoldások léteznek. Nincsenek igazán megoldások, eddig ezért konkrét intézkedéseket kell foganatosítanunk a gyermekek és családok segítségére, hogy az európai ö, ö, generációkat, jövő generációit segíteni tudjuk. Együtt a e, tanácssal meg kell próbálnunk ezt a nagyon érzékeny e, kérdés, kérdést felkarolni e, szociális Európa jövője érdekében és jövőnk érdekében. Köszönöm. Ez multilingvizm. Köszönöm szépen. Lambert asszony van még a hozzászólók listáján, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani kolléganőknek, hogy felvetette ezt a kérdést. Egy-két módosító javaslatot benyújtottunk, amelyek az egésznek az érdemi részét nem változtatják meg, meg az értelmét nem változtatják meg, de a hangnemét megváltoztatják, illetve a hatáskört is kiterjeszt illetve leszűkítik, tehát Európai Uniós gyerekekről van szó, nem pedig globálisan. Tehát próbáljuk világossá tenni, hogy ez kockázat, és ez nem egy olyan dolog, amely minden gyerek esetében felmerül automatikusan, hanem, hanem ez kockázat, amely egyes gyerekeket érint. Nem akarjuk az egésznek az érdemi részét megváltoztatni. De nagyon fontos és nagyon érdekes területnek tartjuk ezt, és remélem, hogy pozitív választ kapunk a kérdésünkre. Köszönöm szépen. Tomaszewska asszony. Köszönöm szépen. Szerettem volna köszönetet mondani azért, hogy feltették ezeket a kérdéseket, és kérjük az Európai Bizottságot, hogy válaszoljanak erre. Lengyelországban nagyon komoly probléma a szülők nélkül felnövő gyerekek kérdése. Nem hiszem, hogy, illetve azt gondolom, hogy van más tagállam is, amelyben felmerül ez a kérdés, és nagyon fontos, hogy közösen próbáljunk erre megoldást találni. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. Akkor ezzel lezárom a vitát. a szakbizottság kezdeményezésére te, kez, vetettük fel ezt a kérdést, tehát saját kezdeményezésű kérdésről van szó. Jó kezdeményezés ez, örülök, hogy utaltak erre a problémára, és ezt a kezdeményezést beindították. Számos javaslatot kicsit későn nyújtottak be, de remélem, hogy még a holnapi szavazás előtt talán a frakciók között sikerül megállapodni, hogy közös álláspontot tudjunk megfogalmazni ezen módosításokkal kapcsolatban itt a szakbizottságban a frakciók között. Köszönöm szépen, ezzel lezártam a napirendi pont vitáját, amely a szóbeli mod, kérdésre és állásfoglalási indítványra vonatkozik. Ez volt az utolsó napirendi pontunk. Köszönöm szépen a figyelmüket, az érdeklődésüket, és holnap találkozunk szavazáson. Kérem mindenki hozzá el a szavazókártyáját. Holnap egy elég hosszú szavazó, szavazási maraton vár ránk. Köszönöm a tolmácsok munkáját. A koordinátori ülésre holnap kerül sor, mert azt gondoltuk, hogy ma már nem lesz rá időnk. Most már minden esetlen lezárom az ülést, és holnap lesz a koordinátori ülés.